So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir bekommen von der Technik die Mitteilung, dass wir weitermachen dürfen. Nos, akkor most már folytathatjuk az ülésünket. Szeretném megkérdezni azt, hogy a jelentéssel kapcsolatban, a McCarthy jelentéssel kapcsolatban van-e bárkinek valamilyen fajta megjegyzése? Úgy tűnik, hogy nincs. Szeretnék két kérdést feltenni kiegészítőleg az Európai Bizottsághoz. A zöld, bizo- zöld könyv megjelent a bankszámlákkal kapcsolatban, és azt szeretném megkérdezni, hogy a hatástanulmány mennyire előre haladott már, és szeretnék rákérdezni arra, ami áprilisban történt. Áprilisban az Európai Parlament további tanulmányokat kért, további előkészítést kért ezen témával kapcsolatban, és a kérdésem az az lenne, hogy a bizottság munkái mennyire haladtak már előre ebben a tekintetben. Ki szeretne válaszolni az Európai Bizottság részéről? Itt van-e a képviselője a témának a bizottság részéről? Tessék. Nem? Úgy tűnik, hogy senki nincs itt. Nincs itt az Európai Bizottság részéről senki. Hát ezt eléggé eredetinek tartom. Hiszen, uh, vagy itt van mégis? Sie haben das Wort. Ich nehme alles zurück. Bitte. Mindent visszavonok öné a szó. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. A bizottság külön odafigyelt McCarthy asszony beszámolójára, főleg a globális megközelítésre, eh, ami az európai eh, vagyontárgyak eh, megszerzését illeti. Ez rendkívül fontos dolog. A Sanko, az Antre és a GLS főigazgatóságokat képviselem itt, a GLS főigazgatóságnál a Stockholmi program keretén belül, amit a tanács december 18-án fogadott el, azt javasoltuk, hogy egyrészt jogalkotói javaslat ö, szülessen, tehát egy kicsit felgyorsítottuk a folyamatot, mert először csak egy kommuniké volt, nem kötelező jellegű eszköz. Másodszorban pedig főleg az Európai Parlament javaslatait követve, azt javasoltuk, hogy ideiglenes és konzervatív intézkedéseket tanulmányozzunk az adósok vagyonát illetően és annak átutalását illetően. Na most ami a bankot illeti, egy hatástanulmányra vonatkozó szerződés aláírásánál tartunk, ami körülbelül 6 hónapig fog tartani, és be tudjuk tartani a határidőt, vagyis jogalkotói javaslatot előterjeszteni 2010. decemberében. Tehát valóban egy olyan eszköz lesz a kezünkben, amelyet felhasználhatunk, nem tudjuk még igazán, hogy milyen formát fog ez ölteni, valószínűleg majd ez is az hatástanulmány eredményétől függ. De aztán jönnek a következő lépések a bank vonatkozásában, a pénzösszegek megszerzése, illetve egyéb területek vonatkozásában is, például egy gyermek elhelyezését illetően, hogyha például a szülők elválnak egymástól, vagy külön élnek. Minimális harmonizációs szabályokra is szükség van az eljárás illetően, és egyéb átmeneti intézkedésekre is gondoltunk, mint például az ingatlanra fölvett kölcsönök, stb. stb. Nos, amennyi idő rendelkezésemre állt, ennyit tudok elmondani erre a témára reflektálva. Köszönöm. Mégiscsak történik akkor valami. McCarthy szeretne valamit hozzászólni mindenhez, vagy nem? Azt hiszem, hogy az időpontok miatt, a miénk és a bizottság miatt azt szeretném kérni, hogy szorosan működjünk együtt a jelentés tevővel, vagyis velem, illetve az árnyék jelentés tevőkkel is. Nagyon fontos, hogy az információt megkapjuk, és ezt meg is osszuk egymással, hogy tájékozódhasson a szakbizottság a munkáról. Ami a meghallgatást illeti, hát ez sokat segítene, és a hatástanulmány is, hogy megvizsgálhassuk, hogy hogyan léphetünk fel azon elvek, illetve célok érdekében, amit megállapítottunk, legyen az állásfoglalás vagy más anyag. Szerintem a bizottsággal együtt kellene előrelépnünk, ahelyett, hogy várunk a bizottsági javaslatra, ami majd hat hónap múlva születik. Megköszönöm. Diana Wallis. Köszönöm szépen, elnök úr. Tökéletesen egyetértek McCart asszony elképzelésével. Én is úgy gondolom, hogy a meghallgatás segítene. Karácsony előtt volt alkalmam egy konferencián részt venni Németországban, végrehajtók számára. Ez rendkívül ö, szakmai jellegű volt, őket érdekelte rendkívüli módon, hogy mivel foglalkozunk, Szeretném elmondani, hogy ha lesz meghallgatás, rendkívül fontos, hogy szakembereket hívjunk meg erre. A különböző adóságok begyűjtését illetően, mert szerintem nagyon sokkal segíthetnék a munkánkat. Okay, danke schön. Ich denke, wir machen so eine Mini-Hearing, das ist kein Problem. Köszönöm szépen, lesz majd egy ilyen mini meghallgatás, ez nem is probléma, ezt nem megpróbáljuk beépíteni a programunkban. Akkor ennyit erről a pontról, és akkor rátérhetünk a 17-es napirendi pontra. Galló asszony jelentése a szellemi tulajdonjog érvényesítése a belső piacon. Köszönöm, elnök úr! Kedves kollégák, mielőtt a lényegre térnék, szeretném pontosítani azt, hogy saját kezdeményezésű jelentésem határideje egy kicsit változott, úgyhogy szeretném elmondani, hogy a módosító indítványok beadásának határideje 2010. február 6-a, nem? Már az is megváltozott? Ha hát legalábbis nekem ez van, mint dátum. A júriban március 23-án szavazunk, a plenárison pedig 2010 áprilisában. Tehát javítanám, nem február 6-a, hanem február 23-a a módosítványok beadási határideje, elnézésüket kérem. Tehát rátérnék a lényegre. Úgy gondolom, hogy minden kollega megkapta a jelentés tervezetet, és itt csak a lényegre szeretnék térni tehát. Mint ahogy már utaltam erre első eszmecserénk során, Gratulálok a bizottsági javaslathoz, főleg az Európai Megfigyelő Központ vonatkozásában, ami a csalásra és hamisításra vonatkozik, illetve a kalózkodásra. Mindenki elismeri, hogy nincs elegendő jogszabály a szellemi jogvédelem terén, és az is csak szétszólt módon. Szerintem legfőbb ideje, hogy a bizottság pontosítsa, hogy mi a konkrét feladat ennek a megfigyelő központnak, hogy mindenki, akit érint, igenis ehhez forduljon, hogy hosszú távon meglegyen a finanszírozás biztosítása, illetve a parlamentet rendszeresen tájékoztassák. Ami a hamisítás és a kalózkodás elleni harcot illeti, ami a szellemi jogokat érinti, és amely mind, minden gazdaságot, munkahelyet igen negatívan érint. Valós kampányra van szükség, amelyben felhívjuk a közvélemény figyelmét erre, főleg a fiatalok figyelmét, azokét, akik ebben a digitális világban születtek a kalózkodásra, illetve arra, hogy mennyi veszély fenyegeti őket, az egészségüket, főleg itt a gyógyszerekre gondolok a csalás vonatkozásában. Jelentésem lényege, ami sajnálatos módon nem található meg a bizottsági kommunikációban, hogy a kalózkodás, illetve a szellemi jogok védelme az interneten, úgyhogy néhány számmal kezdeném, ami emlékeztet arra, hogy miről van szó. A fonográf ö, ö, nemzetközi szervezete szerint 2009-ben 4,2 milliárd dollárt képviseltek, vagyis ennek az iparágnak az összbevételének 27%-át. Franciaországban az internetet használók 27%-a tölt le illegálisan ö, zenét, Spanyolországban ez 32 százalék, az európai átlag pedig 15. A letöltés és a filmek letöltése 40 százalékát képviseli az ezen a téren történt kalózkodásnak, de ez a probléma a sajtót is és a kiadókat is érinti. A zeneanyagoknak csak minden 20. darabja történik legálisan letöltve. 49 ezer esetben történt szabálysértés úgy, hogy erre rá is jöttek. ezer azoknak a száma DVD-kkel együtt, amelyek ebben a körben forognak és ez potenciálisan veszélyes a fogyasztók számára, mint ahogy már említettem, főleg a gyógyszerek terén, az elektromos termékek terén, a személyes higiéniához tartozott termékek vonatkozásában. Ezen kívül a kreatív iparágak, az innovatív iparágak számára ez jövedelemkiesést jelent, de ugyanakkor adókiesést is a kormányok számára, illetve több ezer munkahely megszűnéséhez vezet. Mi lehet tehát a megoldás? Úgy gondolom, hogy sőt, biztos vagyok benne, hogy három ö, módon is felléphetünk. Először is e, már említettem, hogy minden szinten az ismeretterjesztés rendkívül fontos lenne, a szellemi jogra és annak védelmére kell felhívni mindenki figyelmét. Ez pedagógiai jellegű célkitűzés. Ezt követően intézkedni kell a szellemi jog megsértése ellen irányuló cselekvések szemben, és gyakorta a szervezet bűnözéshez kapcsolódik. Ennek keretén belül azt kérem a bizottságtól, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy szabadítsa fel ö, azt a helyzetet, amely a szankciókra ö, vonatkozó irányelvet illeti, vonja vissza eddig javaslatát, és új kezdeményezéssel éljen, főleg azért, mert azt hallottam, hogy a spanyol igazságügyminiszter tegnap ö, sok mindent mondott ezzel kapcsolatban ebben a teremben. Harmadsorban fel kell ö, hívni a figyelmet arra is, hogy az, a legális ö, forrásokat is ö, vonzóvá kell tenni. Ö, ez létezik már, ezt támogatni kell. Olyan modell ez az üzleti életben, ö, amely óriási tempóban fejlődik az egész Európai Unióban az ilyen jellegű termékek terén. Attól tartok azonban, hogy ez nem lesz elegendő, és ezt a számok is egyértelműen mutatják, hiszen az Európai Audiovizuális Megfigyelő Központ szerint a kalózkodás sajnos folytatódik, pedig már 700 olyan szolgálat létezik, amely például videóval rendelkezik. 227 ilyen jellegű szolgálat rendelkezik Európában a zeneterén talán jobban föl kéne figyelni a fogy, hívni a fogyasztók figyelmét ezekre a szolgáltatásokra. Mindenkinek össze kell fognia, aki ezen a téren érintett, főleg a szolgáltatóknak kellene megfelelő dialógust folytatni, hogy megoldást találjunk erre a problémára. A jelentéstervezetben hangsúlyoztam, hogy ha ennek a dialógusnak nincsen eredménye, akkor el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne a szabályozó már jelenleg létező kereteken változtatni, hogy a digitális világhoz alkalmazkodjon, illetve azokhoz a visszaélésekhez, amelyek sajnos az új környezetben tapasztalhatók. A csalás nemzetközi jelleget öltött, nem hanyagolhatjuk el ezt a jelenséget, és föl kell lépnünk a kalózkodás ellen. Ami a csalást illeti, az IMKO szakbizottság véleményében található erről Rojtova asszony tollából, és érdekes megoldásokat javasol. Állok rendelkezésükre, kedves kollégák, megjegyzéseik, kérdéseik, illetve ötleteik vonatkozásában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Galo, hogy nem az ön hibája volt itt a módosítások határidejének a tologatása. Mindegyik határidő nagyon rövid volt, és időre van szükségünk, hiszen le is kell fölteni az anyagokat, és ezért adhok módon megváltoztattuk a határidőt február 23-ára. Először is Masszív kolléga kért szót. Y creí que era después de, de Ali McCarthy, porque es la, sábado me parece el reportero, ¿no? No. Definitiv nicht. Sie waren zusammen mit... Előtte még McCarthy asszonykért eh, szólt, de most Dani a szó, mondja az elnök. Muchas gracias, presidente. Most kap lehetőséget, nem McCarthy asszony után. Igen, elnök úr. Egyetértek alapvetően Gáló asszony javaslataival, sőt, a neve is nagyon kellemes emlékeket ébreszt bennem, Max Galóra gondolok. Azt gondolom, hogy ezt a kérdést fel kell vetnünk újra, és most tényleg foglalkoznunk kell ezzel a nagy kihívással. Egyetértek Gáló asszony tevékenységének szellemével. Engström kollega, tessék. Uh, first of all, I made this point when... Köszönöm. Erről már beszéltünk. Azt gondolom, hogy egyrészt meg kell különböztetnünk a hamisítást, attól, ami az interneten nem kereskedelmi formában történik. Ez két teljesen eltérő dolog, a, ugyanis általában trademark dolgok, tört, trademark jogsértések történnek, amikor hamisítás történik, még a másik esetben copyright problémák lépnek fel. Tehát egyszerűen nem mutatunk túlságosan kompetens képet, akkor, hogy ezt a kettőt keverjük. Nyilvánvalóan a, a nagy kereskedelmi termékhamisításoknak semmi köze ahhoz, hogy a tinédzserek, tinédzserek letöltenek valamit az internetről, mert még az első esetben tényleg egészségügyi kockázatok is vannak, talán a második esetben még nem készülnek olyan rossz filmek és zenék, hogy azok egészségügyi problémákat jelentsenek. Nos, vannak már most mechanizmusok a fellépésre, a hamisítás ellen. Inkább itt jobb vámügyi együttműködésre van szükség. Tehát ezt, ezt tovább kell vinni. Ami pedig a fiatalok felvilágosítását illeti, hogy E, ne úgy használják az internetet, ahogy eddig, attól tartok, hogy ez reménytelen dolog. Mert e, ilyen kampány valójában már egy jó ideje folyik, és e, az ilyen információs kampányokat a fiatalok nagyon vicces módon kigúnyolják az interneten. Tehát én inkább arra én igazándiból nem bátorítanám arra az Európai Bizottságot, hogy olyan dolgokra költsön pénzt, amelyekről tudjuk, hogy nem működnek. Tehát először is akkor különböztessük meg ezt a két dolgot, tehát a hamisítást és a letöltéseket. Ami a szerzői jogi kérdéseket illeti az interneten, Reding asszony is azt mondta a meghallgatásán, hogy minden javaslatot hozzá fog mérni az alapvető jogokhoz, tehát az lesz a mérce. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos például irányelvek, bizonyos irányelvek végrehajtásánál. Tehát az esetleges szankció rendszert hozzá kell mérni az alapvető jogokhoz, különösen a 8-as cikkhez, az alapvető jogok kartájának 8-as cikkéhez, amely a magánélethez való jogot, a személyiségi jogokat eh, védi. Tehát eh, először is eh, akkor ezt a dolgot ké, élesen különböztessük meg ezt a két dolgot, a másik pedig az, hogy tényleg legyünk mindig tekintettel az alapvető jogokra. Lichtenberger kollega, kollega tessék. Köszönöm szépen, szeretnék eh, egy-két dolgot kiegészíteni. Engem mindig is az adatok, a számok zavarnak, főként azok a számok, amelyeket a zeneipar ad meg, azzal kapcsolatban, hogy mennyit vesztenek az interneten. Hogyha ezeket a számokat én komolyan veszem, akkor ez azt jelenti, hogy a zeneipar felügyeli az internetes forgalmat minden e-mailbe, amelynek nagyobb a mérete abba belenéz, azt nézi meg, hogy itt most akkor ez legális vagy nem legális, és ebből számítja ki ezeket az adatokat. Azonban ezt, ezt nem, le, ez, ez nem lehet. Nekem mindig nehézségeim vannak akkor, hogyha itt különböző számokkal dobálóznak, ahol nehéz megérteni azt, hogy hogyan is jutottak ezekhez a számokhoz. Ez az egyik. A másik dolog pedig az, hogy a számokkal kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy mennyit veszítenek, két dolgot kevernek össze, és erre már utalta a kollega. Vannak az úgynevezett hard copyk, a letöltések esetében, amelyeket az utcán lehet illegálisan megvásárolni, és vannak a igazi letöltések, és itt azért különbség van a két adatforma között. Az egyik a szervezett bűnözés, amely valahogy megszerzi a filmek másolatát, és féllegálisan, illegálisan, és többnyire eléggé rosszul lefordítanak, és ezeket az úgynevezett hardcopikat, ezeket a CD-ket, DVD-ket árulják. Ez az egyik pont. Itt bizonyos esetekben valóban lehet látni a kapcsolatot a szervezet bűnözéssel. Az illegális letöltéssel azonban más a helyzet és és valóban nehéz megmondani azt, hogy mennyi a sok. Én azt láttam, hogy néhány bemutatott adatnál nem az egyes számok értékét számolták ki, hanem egy CD értékét, amelyen 15 dal van rajta. Tehát ez teljesen más megközelítés. Lehet, hogy én csak egy számot szeretnék meghallgatni, és lehet, hogy megkever az egész CD-t hozzá. A letöltési kínálatokkal azonban ez megváltozhat. De szeretnék arra ö, utalni, hogy volt egy meghallgatás, amikor azt mondták, hogy csak akkor ö, fizetnek a fiatalok, hogyha tudnak ö, fizetni, hiszen nekik nincsen ö, hitelkártyájuk. Ö, nagyon kevés olyan szülő van, aki ö, odaadja a hitelkártyáját a gyereknek, hogy vásároljon ö, rajta. Tehát én ezt eléggé kockázatosnak tartom. Nagyon sok dolgot összekavarnak. És úgy gondolom, hogy emiatt ez károsítja a dolgot. Ugyanez vonatkozik az úgynevezett figyelemfelkeltő kampányokra, ahol összehasonlítják a letöltést az emberöléssel, gyilkossággal, és ilyen vad krimiket mutatnak már be szinte, ahol a letöltőt össz, egy nevezőre hozzák egy betörővel, aki tönkretesz egy autót erőszakkal, tehát ezek a reklámok kontraproduktívak, mert ezt nem is értik meg a fiatalok. Itt is szeretnék változtatást. Egy dolgot szeretnék kiemelni, hogyha azt próbáljuk meg, hogy foggal körömmel megtartsuk az előző rendszert az interneten, akkor valószínűleg nem leszünk sikeresek. Sokkal jobb lenne szerintem, hogy az új modelleket dolgoznánk ki a művészek díjazására, hiszen nekik is meg kell valahogy élniük a munkájukból, ez teljes mértékben egyértelmű, és egyáltalán nem kívánom ezt kétségbe vonni, de az internet korszakában ezt másképp kell már megszervezni. A régi modellel ezt eh, nem tudjuk megoldani. Tehát én azt szeretném, hogyha megkülönböztetnénk az internet világa, illetve a termékek világa között, ez nagyon fontos számomra, és a második dolog pedig az, hogy eh, tárgyalni kell a gazdaság azon területeivel, akik eh, új utakat választanak, és megnézni azt, hogy igazából mennyibe kerül a végrehajtás. És hogyha büntetőjog végrehajtásáról van szó az internettel összefüggő dolgoknál a letöltésnél, akkor egy dologra kell gondolni, azonnal megjelennek az emberi jogok kérdései, amelyet már az előttem szóló is említett, de van még egy másik probléma is, és ezt is egyértelműen szem előtt kell tartanunk. A tagállamok nem tűrik azt, hogy beavatkozzunk a büntető jogba. Hogyha emlékeznek arra, volt egy vitánk a határokon átnyúló környezetvédelmi, környezeti öm, bűnözésről, akkor, amikor például belöntük a folyókba a szennyező anyagokat, és ezek a másik országba kerülnek, még itt sem voltak a tagállamok hajlandóak arra, hogy hagyják azt, hogy beavatkozzunk a büntetőjogokba. És ez probléma. Tehát másfajta módszereket kell találnunk, mert ismételtel majd megakadunk a tanácsban, és nem tudunk előrelépni. Én ezt nagyon nehéznek látom ezt az utat, és lehet, hogy így nagyon kevés sikerünk lesz. Tehát mindenképpen meg kell különböztetnünk. Reding asszony is bejelentette ezt, hogy ez lenne a helyes megoldás, és új jövőbeli perspektívákat kell megnyitnunk, és nem szabad a régi stratégiákhoz ragaszkodni, amelyek az internet korában már korlátokba ütköznek. A bűnözők úgyis tudják, hogyan kell megkerülni a szabályokat, ezeket nem tudjuk megoldani, de azok, akik ügyetlenek, őket persze elkapjuk, hát ezzel igazából semmit nem érünk el. És pontosan ez számomra a döntő pont. A másik pedig a a védjegyek kérdése. Itt egy kérdésem lenne, egy feltételem a vállalatokkal kapcsolatban. Tehát az a minőségi ígéret, amelyet adnak a védjegy mellé, ezt valóban be is tartsák. Ha emlékeznek a Kínában gyártott Mattel barbikra, amelyek mérgező anyagokat veszélyes anyagokat tartalmazták, ugyanúgy, mint az olcsó, azért, mert az olcsó árukat is ugyanebben az cénél állították elő, és nem ellenőrizték. Tehát, hogyha ezt nem tartják be, akkor nem felelnek meg az ígéretüknek, és nem lesz konszenzus az emberek között sem. Nem tudják azt mondani, hogy azért veszek egy márkát meg, mert bízok abban, hogy jót kapok ért, a pénzemért. Az, hogy hogyan fogjuk megkapni ezt az ígéretet a vállalatoktól, ez már a fogyasztóvédelem kérdése. McCarthy asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék Galán asszonynak gratulálni jelentéséhez, mert rendkívül átfogó jelentés. Azt gondolom világosan rámutat a probléma globális jellegére, amivel szembe kell néznünk. Kiegyensúlyozott, fair megközelítésű. Rámutat a hiányosságokra, amikkel foglalkoznunk kell egy olyanra főleg, amivel tökéletesen egyetértek, és nyilván az a legnagyobb probléma, hogy megtaláljuk a megoldásokat. Armstrong úr említette konkrétan Reding biztosasszonyt az alapvető jogok védelme terén. Nyilván ez olyan téma, amelyet bele kell vonnunk ebbe a vitába. De más biztosokat is érintett ez a téma, Barney urat például, aki egyértelműen elmondta, meghallgatásán, hogy igenis meg fogja védeni az alkotók jogait, hogy megfelelő juttatásban részesülnek, és aztán ott van a digitális témával foglalkozó biztos, aki szintén megoldást szeretne. El kell mondanom Astomónak és Lichtenberger asszonynak, hogy szerintem ebben a szakbizottságban, a legális, a jogi bizottságban nem lehetünk szelektívek, hiszen a kalózkodáshoz bűncselekmény, legyen az online vagy offline, hadd fejezzem be, az internetnek nem szabad olyan területnek lenni, ahol befagyasztjuk a jogszabályok alkalmazását. De ugyanakkor nyilván nem lehet ugyanazokat a jogszabályokat alkalmazni az internetre sem, mint más területekre. Nyilván meg a, megoldást kell találni, de nem szabad szelektíven gondolkodnunk, és nem foglalkozni vele, mert túl nehéz ez a terület. A bizottságnak ez volt a hibája, hogy nem emelkedett fel ezekbe a magasságokba, hogy megoldja ezt a problémát. Én nem vagyok szankcióbarát, de úgy gondolom, hogy igenis meg kell találnunk valamilyen elrettentő módszereket, új üzleti modelleket, és egyszerűen nem fogadhatjuk el azt, hogy egyre több fiatal lesz az online ö, használója, és egyszerűen nem lesz semmiféle ö, üzleti modellünk az, hogy egy 17 évesnek nincs még ö, hitelkártyája, nem jelenti azt, hogy nem kell foglalkoznunk annak a lehetőségével, hogy végül is ugyanúgy hozzáférhet az internethez. Ez olyan dolog, ö, mint a kávé, ami 90 cent ö, itt, ö, és valaki itt mellettünk nyit egy kávézót, és azt mondja, hogy ö, majd én olcsóban adom, vagy ingyen adom, hogyha a reklámomat segítik Egyszerűen új üzleti modelleket kell találnunk, de nem hiszem, hogy azt mondhatjuk, hogy hagyjuk csak az egészet, mert végül is ez megtörténik, úgyse tehetünk semmit ennek kikerülés érdekében. Szerintem ez a mi felelősségünk, vannak érdekes fejlemények, szeretném felhívni a kollégák figyelmét erre. Írországban például láttuk azt, hogy az egyik legnagyobb internet szolgáltató összefog a annak érdekében, hogy különböző figyelmeztetőjelzéseket adjon, hogy védje a jogokat. Nem arról az egyénről beszélünk, aki csak egy valamit le akar tölteni és megosztja a családjával, hanem olyanokról, akik ezt tömegesen, kereskedelmi céllal teszik. És ezzel igenis tennünk kell valamit, mert fölhívnám megint csak a kollégák figyelmét a közös véleményre, amit mindenki megkapott, a ö, szociális dialógussal foglalkozó ö, szakbizottságtól. Itt a szakszerzetekről van szó, az üzleti ö, ágazatokról, mert nem akarjuk azt, hogy továbbra is több tízezer ö, munkahely szűnjön meg az illegális tevékenységek miatt nem hisszük el mondjuk a zeneipar számait, viszont a szakszervezetekét el kell hinni, mert ők tudják, hogy igenis eltűnnek a munkahelyek ebben az ágazatban, és ez komolyan kell vennünk, nem mondhatjuk azt, hogy hát pech, az emberek elveszik a munkahelyüket. Védenünk kell a, a, az innovációt, mert ugye ott van Ázsia, például, amivel fel kell vennünk a versenyt oda kell figyelnünk ugye a tartalomra is, úgyhogy szerintem, kedves kollégák, próbáljunk értelmes megoldást találni erre és szívesen dolgozom együtt Gálán asszonyjal, hogy találjunk megoldásokat, amelyek nem csak arra irányulnak, hogy az embereket különböző jogszabályokkal bombázzuk, hanem hogy segítsünk a fiataloknak megérteni azt, hogy hogyha majd ők is elkezdenek dolgozni, ebbe az iparágba szeretnék, hogyha őket is megfizetnék, például az unokaöcsém is zenész, és nyilván nem szeretné, hogyha az ő szerzeményét mondjuk teljesen ingyenesen letöltenék, mert soha az életben egy fittinget nem keresne. És most nem tíz évről beszélek, hanem a hosszú távú fejleményekről, hogy egyszer csak majd eltűnik a kreatív iparág. Úgyhogy ezért kell értelmes megoldást találnunk, és nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy ne foglalkozzunk vele. Köszönöm. Geringer kollégatárság. Myślę, że nikt z nas nie ma tutaj Köszönöm szépen, tisztelt Elnök úr, gondolom, hogy nem lehet kétséget támasztani ezzel kapcsolatban, hogy a szellemi tulajdonjogot meg kell védeni, és ezt megfelelően kell díjazni is, de a hamisítás az azt jelenti, hogy valamit um, illegálisan állítottak elő. Ugyanaz vonatkozik a letöltésre is, mert a fiatalok ezeket az adatokat nem hagyják közre az interneten, hanem csak letöltik. De mindezek ellenére ezek is hamisított adatoknak, hamisított daloknak tekinthetőek. Hogyha arról van szó, hogy megfigyeljük Hát, létrehoznának egy megfigyelő helyet, akkor először ahhoz azt kell definiálni, hogy mit jelent a kalózkodás, és utána tudjuk majd ezt a jelenséget megfigyelni. Úgy gondolom, hogy önmagában az elképzelés az jó, de itt ki kell egésztenünk ezt egy ponttal, mégpedig a definícióval, illetve a fogalom meghatározással a kalózkodást illetően, ugyanis ez még hiányzik. Másodszorban nem tudok egyetelteni a pozitív véleményekkel, mert ezen szabályozások mindenképpen kihatnak majd az EU állampolgárok személyes jogaira és kötelesek vagyunk arra, hogy betartsuk az EU, állam, az EU alapvető jogait. Reding asszony meghallgatáson azt mondta, hogy amellett lesz, hogy minden új jogot, minden új irányelvet megvizsgáljon azzal kapcsolatban, hogy teljesülnek az alapvető jogok. Tehát egyrésztről megoldást kell találnunk arra, hogy a szellemi tulajdonjogot meg tudjuk védeni, másrésztről pedig az alapvető jogokat is meg kell védeni. És ezzel összefügg már az, amit mondtam, meg kell különböztetni a letöltött adatokat, illetve az adatokhoz való hozzájuttatást is meg kell különböztetni. Ezt a kérdést kell megválaszolni majd, és nem hiszem, hogy az lesz majd a jó út, hogy a szankciókat még szigorúbbá tegyük. Elítettek azzal, amit Lichtenberger asszony is mondott, új megoldásokat kell találnunk, és meg kell különböztetnünk azt, hogy kereskedelmi tevékenységről van-e szó, vagy sem. La parola a Cecilia Wikström. Tack, herr ordförande, och jag vill också... Wikström, Så mycket för det här betänkandet som jag finner mycket intressant. Köszönöm szépen, szeretném megköszönni ezt a rendkívül érdekes jelentést. Nagyon örülök az együttműködésnek ebben a témában. Nagyon bonyolult a valóság. Gyakran az a helyzet, hogyha megpróbálunk valamit megérteni, akkor rájövünk arra, hogy mennyire bonyolult a dolog de most alkalmazkodnunk kell a jelenlegi helyzethez, erről van szó. Gyakran beszélünk a tulajdonjogokról, úgy beszélünk ezekről, mint hogyha új helyzet állt volna elő, mint hogyha korábban nem is utaztunk volna erről. Szeretném elmondani ezt az anekdotát, hogy az első szellemi tulajdonjog már a 5.-6. században Írországban létrejött, akkor két szerzetes vitatkozott arról, hogy milyen tulajdonjogaik vannak, és ezzel kapcsolatban viták alakultak ki. Most a kérdés az az, hogy azért a jog, aki kreatív, vagy azért, aki ezt továbbadja. Tehát erről is mindig is vitáztak, tehát ez azt jelenti, hogy régi ez a téma. A 18. században még az anyagi tulajdonjogról beszéltek, most azonban már a nem anyagi jellegű tulajdonjoggal is foglalkoznunk kell. Nagy érdeklődéssel olvastam Gelló asszony jelentését, és azt láttam, hogy nagyon sok minden, ami ebben van, ebben a jelentésben, az számomra nagyon szimpatikus. Különböző a felfogásunk akkor, amikor a kalóz másolatokról van szó, amikor tárgyak kalóz másolatáról, tehát hamisításokról van szó. Ezt nem lehet ezt a kérdést anélkül vizsgálni, hogy feltennénk a kérdést, hogy mi hogyan tudnánk leküzdeni az internetes kalózkodást. Úgy gondolom, hogy a két kérdésre különböző megoldásokat kell találni. Hogyha a fájlok cseréjét le akarjuk küzdeni, akkor a jogalkotóknak két dologra kell koncentrálnia. Először is józan jogvédelmi előírásokra van szükség a nem anyagi jellegű tulajdonnál, és arról is gondoskodni kell, hogy a szükséges jogi eszközöket biztosítsuk annak érdekében, hogy mindenki számára megfelelő legyen a szabályozás. Nem szabad olyan intézkedéseket tennünk, amelyek azt kockáztatják, hogy bizonyos személyeket kizárjunk az internetről. Vagy amivel azt kockáztatnánk, hogy a vélemény szabadságát korlátozzuk. Nem, nem szeretnék semmilyen intézkedést támogatni, amelyek által bizonyos személyek kiszorulnának az internetről, mint ahogy azt néhány tagállamban támogatják. Amire koncentrálnunk kell az az, hogy hogyan fogjuk leküzdeni azokat az akadályokat, amelyek gátolják azt, hogy a belső piac megfelelően működjön, és most itt gondolok a digitális világra is. Gyakran arról beszélünk, hogy egy 28. országot kell létrehozni, hiszen minden országnak külön szabályozása van itt erre. A jogi akadályokat kell leküzdenünk. Nem lehet úgy a jövőfele haladni, hogy rükvezben megy. Geringer, Lichtenberger és Axelum kollégák említették már azt, amit én is támogatnánék, erre kellene alapoznunk, de szeretném hangsúlyozni, hogy amint elolvastam ezt a szöveget, ez a két kérdés, az illegális fájlcsere, illetve a kalózmásolatok hamisítás kérdése, ezeket külön kell tárgyalnunk, hogy jó eredményre jussunk. Szeretnék amit az Európai Bizottságnak is mondani. Ez a megfigyelő hely, amelyet, amely segítene a tagállamoknak megállapítani azt, hogy mi is történik a kalózmásolatok, illetve hamisítványok tekintetében. Ezzel kapcsolatban azt kérdezem, hogy valóban szükség van egy újabb bürokratikus intézményre, hiszen tudjuk, hogy az illegális azokkal foglalkoznak a tagállamok. A Lisszaboni szerződéssel már vannak olyan eszközeink, amelyekkel együtt tudnak működni az igazságügyi szerveink. Tehát, hogyha valamilyen jogtalanság merül fel, akkor itt van az Europol is, ők is beléphetnek. Tehát valóban kételkedem abban, hogy mennyire van értelme egy újabb szervet létrehozni akkor, amikor már így is rengeteg jogi eszköz van a tagállamokban, plusz még az Europol, nem lesz attól kisebb a szabálysértések száma, hogyha nagyobb bürokráciát hozunk létre. A már meglévő intézményeket kell a lehető legrugalmasabbá tenni. Fontosnak tartom azt is, hogy az Európai Bizottság eljutatta hozzánk ezt a szöveget, nagyon érdekes volt ez a szöveg. Nagyon nehéz kérdésekről van szó. Örülök annak, hogy Gálló asszonynal együtt tudunk működni, és remélem, hogy hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy megoldjuk ezt a nagyon nehéz kérdést, a szellemi tulajdonjog és a demokrácia kérdését. Róni. Róni úr következik. Köszönöm, elnök úr. Elég sokat gondolkoztam ezen a jelentésem, de én azt gondolom, hogy egy dolog azért hiányzik belőle. Minden eh, erőfeszítés a, a hamisítás és a letöltések elleni harc eh, érdekében történik. Ugyanakkor a legális eh, példányokról és letöltésekről nem nagyon esik szó. Hadd mondjam el, hogy mire gondolok. Én az összes VHS kazettámat, tehát videókazettámat átvettem DVD-re, mert egyrészt helyet spóroltam meg a lakásomban, másrészt pedig hát modernebb, így a kazettákat ezt követően kidobtam. De hogyan tudom igazolni, a, ha ellenőriznek, hogy a DVD, amely látszólag illegális, egy legálisan megvásárolt VHS kazettáról lett át másolva. A VHS kazettákat annak idején teljesen legálisan vásároltam meg, az összes hozzá kapcsolódó jogokkal együtt. 15-20 évig tartsam meg a számlát. Mit mondok a vámnyomozóknak? Tehát hogyha valaki eh, mondjuk CD-ről az iPodjára veszi fel a zenéket, eh, ugyanebben a helyzetben találja magát. Természetesen vannak egyfelől azok, akik eh, kalóz másolatokat vásárolnak, és aztán vannak olyanok, mint én, akik megvették legálisan a zenét, és aztán átteszik a mobiltelefonjukra, vagy az iPodjukra. Én a mobiltelefonomon egyébként vagy 500 zeneszámot tárolok és hallgatok, amelyeket csak úgy, mint a kompjúteremen, amelyeket egyébként akár 15 évvel ezelőtt, az első CD-met, amikor vettem, legálisan vettem. Tehát én ezzel a problémával is szeretnék foglalkozni, mert azt gondolom, hogy itt ez felveti a bizonyítási teher kérdését, mert nagyon nehéz ilyen, idők, táv, ilyen hosszú idő távlatában bebizonyítani azt, hogy jogszerűen vásárolta az adott terméket, nevezetesen vagy adott esetben egy VHS kazettát, amelyet aztán az idők szavát követve átmásolt DVD-re. Köszönöm szépen, Bodu kollega következik. Cele două probleme, respectiv contrafacerea și... Köszönöm. Azt gondolom, hogy ez a két probléma, a hamisítás és a kalózkodás egy dologban azért közösek. Nevezetesen anyagi kárt okoznak, vagy a márka tulajdonosnak, vagy pedig a kreatív eh, eh, tartalomszolgáltatóknak. Eh, természetesen felveti a dolog a vámszervek együttműködését is, amelyet javítani kellene. Lehet, hogy százszorosára kellene növelnünk a vámnyomozók számát. E, de mindez nagyon nehézkes lenne. Talán a francia modellben kellene elgondolkoznunk, Itt tehát az internetszolgáltatók és a zene eh, tartalomszolgáltatók közti eh, vitát eh, hangsúlyoznám. Nyilván ők ezt a párbeszédet tartalmazni, vagy folytatni fogják, csak úgy, mint mi is itt. Én azt gondolom, hogy olyan büntetésekre van szükség, mint például az internetszolgáltatás megszüntetése. Nyilvánvalóan az ilyen szankciók azok a nemzeti jog hatáskörébe tartoznak a termékhamisítás, illetve egyéb problémák, szerzőjogsértések vonatkozásában is. Köszönöm, Berlinger úr következik. Köszönöm. Gáló asszonynak én is gratulálnék mert úgy gondolom, hogy nagyon elkötelezetten áll a témához, és azt gondolom, hogy rendkívül hasznos jelentést készített. Sokszor foglalkoztunk már ezzel a témával ebben a bizottságban. Én úgy látom, hogy ugyanazok az érvek hangzanak el újra és újra. Egy rendkívül bonyolult területről van szó, amit valahogy egyszerűsíteni kellene, mégis nagyon nehéz egyszerűbben megfogalmazni, vagy megfogni ennek a problémának a e, gyökerét. Azt gondolom, hogy itt a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok jogokkal való bánásmódnak egyfajta leegyszerűsítésére van szükség. Ugyanis egyrészt egyfelől van egy extrém álláspont az egyik oldalon, amely a szerzői jogokat védi, de maximálisan, a végtelenségig, a másik pedig egy extrém álláspont, amely a, a személyi szabadságjogokat védi. És azt gondolom, hogy ezek az extrém álláspontok, ezek bármely irányba is szélsőség, lengenek ki szélsőségesen, ezek, ezek helytelen álláspontok. A, kiadási, a kiadással kapcsolatos, a művek kiadásával kapcsolatos jogok, azok tényleg nagyon komoly történelmi hagyományokkal bírnak. A napóleoni polgári törvénykönyv 44. cikke is foglalkozott már ezzel, eh, emellett eh, a különbség tétel igen régi az ingó és ingatlan eh, dolgok vonatkozásában is. Azt gondolom, hogy itt nem is kell messzebbre menni, mint a könyvek. Egyrészt ugye meg lehet venni a könyvet a könyvesboltban, másrészt a könyvtárból ki kell ki lehet kölcsönözni őket. Azt gondolom, hogy le vagyunk egy kicsit maradva itt a vitával, hiszen bizonyos erkölcsi kérdések is felmerülnek. Nem gondolom azt egyébként, hogy bárki arra kényszeríthető, hogy VHS kazetták hegyei között éljen, tehát Speroni úrnak a hasonlata, illetve példája nagyon is ült. Azt gondolom, hogy ezeket az elavult jogi formulákat el kellene felejteni, vagy meg kellene változtatni. Nem hiszem, hogy ez a vita most jelenleg jó irányba halad. Tegnap a spanyol miniszter is kitért a témára, illetve a, a bizottság, és a spanyol miniszter egyébként, egyébként rendkívül határozottan foglalt állást. Nyilvánvaló, hogy segíthet az, hogyha részterületekre bontjuk ezt a problémát, lehet, hogy akkor jobban meg tudjuk majd fogni. De mindenképpen sürgősen lépnünk kell. Én eh, magam is már régóta figyelemmel kísérem a témát, bár nyilvánvalóan részleteiben nem érthetek hozzá. Köszönöm szépen! Tájn kollega következik, majd a végén megkapja a bizottság is a szót, majd a jelentés készítője ismételten Tájn kollega. Nos, eh, arról kell beszélnünk, hogy hogyan védjük meg a jogokat jelenleg, és eh, Engström, Lichtenberger és Wikström kollégákhoz csatlakoznék. Először is meg kell különböztetnünk a kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmi hamisítást, illetve a magáncélra történő letöltéseket. Ez lehet, hogy egyszerű tűnik, de mindenképpen egyfajta definíciót kell találnunk. Az Európai Bizottság már az elmúlt alkalommal is állást foglalt, és azt mondta, hogy tulajdonképpen ami a károkat illeti, amelyek a zeneiparban keletkeznek, hiszen most itt a zeneiparról van szó, letöltésekről, azok nem megfele, megbízható adatok, mert nem központi helyekről származnak ezek az adatok. Tehát maga a bizottság is szeretne ezzel foglalkozni, és elmondták azt is, hogy a zeneipar egy kicsit eltúlozza a kárait, hiszen azt az árat, amelyet megadnak egy dalért, azért, hogy egész cédet lehetne venni. Igazából a zeneipar arra kényszerít mindenkit, hogy teljes CD-ket vegyenek meg, még akkor, hogyha valaki csak az egy dalt szeretne megvenni. Vannak új üzleti modellek is, és nem ez a mi feladatunk, hogy kitaláljuk az új modelleket, hanem ösztönözni kell az innovációt. Vannak ilyen modellek már, hogyha megnézzük az internetes cégeket, vannak olyan rendszerek, amelyeket nemrég találtak ki, annak érdekében, hogy az illegális letöltést el lehessen kerülni. Ezeket nem alkalmazták, de már léteznek ezek a megoldások. Vannak olyan zenészek is, akik önkéntesen felrakják a netre a dalaikat, és így próbálják érvényesíteni a szerzői jogaikat. Szeretnék a szankciókról beszélni. Nem tudom, hogy hogy van ez a többi tagállamban. Németországban megpróbáltak példaértékűen fellépni a zeneipar Er, er, erre hajló ügyészeket keresett meg, és úgy jártak el, hogy például az unoka letöltött valamit, és az 80 éves nagymamát vették elő, elvették a kompjúterét, házkutatást tartottak, megjelent az ügyész, a rendőrség, átkutatták a házat, tehát eléggé ö, drasztikus volt a fellépés, és ez igazából csak arra szolgált, hogy példát statuáljanak, és elrettentsék a fiatalokat attól, hogy illegálisan töltögessenek le dolgokat. Szerintem ez nem megengedhető, mindenképpen valami újfajta fellépésre van szükség, mert hogyha ismételten házkutatásra kerül sor, lefoglalják a számítógépet, szerintem ez egy jogállam számára nem igazán megfelelő. Thank you very much. Yeah, it's uh, it's already a long uh, go and ongoing show. Köszönöm, ez már uh, tényleg egy uh, régóta vitatott téma itt a szellemi tulajdonjogok, uh, illetve azok tiszteletben tartatása. Valóban egy átfogó megközelítésre van szükség. Én magam is egyébként designer vagyok, a modelljeimet gyakran ellopták, és ezért lettem képviselő, mert designerként már nem tudtam megélni valójában így is lesznek politikusok. nyilván mindenkinek megvan a saját családtörténete, illetve bocsánat, élettörténete. E, Speroni úrhoz csatlakozva Ugye a biciklimre is igaz az, hogy 5 vagy 10 éve vettem, nincs már meg a számla, de ettől még nem lopott az a bicikli. Mindegy, tehát politikusként azért kicsit felül kell emelkednünk bizonyos dolgokon, és más megközelítésre van szó, illetve szükség. Bizonyos intézkedések már megtörténtek, vannak, van rajtunk egy nyomás, bele kell néznünk a tükörbe, tíz évvel ezelőtt a Lisszaboni stratégia kialakításakor azt mondtuk, hogy a legversenyképesebb tudás alapú társadalmat szeretnénk kialakítani, de bizonyos tudással kapcsolatos döntéseket nem mertünk meghozni. Nem, nem tudom, hogy miért. Elhangzott itt egy sor jó érve és néhányat én akkor itt most felidéznék. Azt gondolom, hogy az ellenőrzésre szükség van EU szinten is, illetve nemzeti szinten is. Ezt ezen túlmenően szerintem szankciókra is szükség van, gazdasági szankciókra, szankciókra, vagy büntetőjogi szankciókra, hogyha valaki eh, behoz eh, az országba, az EU-ba egy eh, terméket, függetlenül attól, hogy hogy az hamisított-e vagy sem, áfát kell fizetnie. És hogyha az áfa a az eredeti termék árához viszonyulna, akkor már is elrettenteni az embereket hamis termékek behozatalától a, a, nem tudom egyébként, hogy hogy mi az oka annak, hogy biciklit nem lopnak az emberek, és CD-t meg DVD-t mégis hamisítanak. Azt hiszem, hogy az, hogy biciklit lopni nehezebb, mint, mint CD-t vagy DVD-t, illetve ilyen, ennek a tartalmát. Azt hallottam, hogy az Apple egy új készüléket készül a piacra dobni, és ennek az a titka, hogy az iPodos emberek is szava, bocsánat, fizetnek bizonyos alkalmazásokért. Mások pedig ugye inkább lopnak annak ellenére, hogy vannak olyan, olyan honlapok, ahonnan valójában legálisan pénzért le lehetne tölteni bizonyos anyagokat. Néhány eh, hete olvastam a Journal of Psychological Science-ben egy eh, cikket, eh, amely arról szólt, hogyha valaki szereti a hamisítványokat, akkor ő maga is hamisan fog viselkedni. Ugye megint csak utalnék arra, hogy korábban én tervező voltam, valójában a tervezőktől, illetve a kreatív emberektől való lopás megöli az innovációt, és én azt gondolom, hogy itt most kemény döntéseket kell hozni, ez a politikusok dolga, és nem szabad félni attól, mert, mert félünk, hogy a nagymamát börtönbe zárják. Én nem hiszek egyébként abban, hogy a nagymama börtönbe kerül azért, mert a gépével egyszer illegálisan letöltöttek valamit, de lényeg az, hogy ki kell oktatnunk az embereket, fel kell világosítanunk az embereket, és én azt gondolom, hogy ha elvégezzük ezt a munkát, meg elkészítjük azokat a tanulmányokat, amelyekre szükségünk van, akkor azt gondolom, hogy időben tudunk lépni, nem úgy, mint annak idején a pénzügyi rendszerek összeomlása előtt. Boris, utána még egy kolléga, majd Gáló kollega. Köszönöm szépen! Én is szeretném megköszönni Gáló asszonynak a munkáját. Szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz a kalózkodást, illetve meg kell különböztetni a hamisítástól, illetve a letöltéstől azt is meg kell vizsgálnunk, hogy mennyi hamisított áru található az EU piacán. A játékok kérdését már említették, a játékok 95%-át Kínában állítják elő, de ez nem csak a játékokra vonatkozik, hanem a textilekre is. Itt uh, mindenképpen meg kell különböztetni a kalózkodást, illetve a hamisítást. A második uh, dolog a magára a kalózkodásra vonatkozik, amiről szeretnék beszélni. Egy részről felmerül a kereskedelmi célú letöltés, ez egy kérdés. Gyakran ez összefügg a szervezet bűnözéssel, de egy másik dolog az az, hogy az adatok letöltése főként a fiatalokat érintők gyakran nem tudják, hogy emiatt majd szankciókkal kell számolniuk. És pontosan ezzel kell foglalkoznunk. A jogalkotás itt nagyon konzervatív, és nincsen párhuzamos fejlődés itt a technológiával, illetve a jogi rendszerrel. Tehát mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel, és az egyéni kalózkodást is kezelnünk kell, mert gyakran nem tudják a felhasználók, hogy illegálisan járnak el. Olyan modellt kell létrehozni, amely biztosítja azt, hogy a zenét vagy az irodalmat, amelyet letöltenek, az bizonyos fizetéssel is együtt jön, és így meg lehessen védeni a szerzői jogokat. Nem szabad elfelejteni azt, hogy a szerzőkre is gondolni kell, hiszen az ő műveiket töltik le az internetről. Harmadsorban lenne egy kérdésem Gáló asszony irányában. Az említett megfigyelői hely ennek a megfigyelő helynek a kompetenciái, jogai eléggé körűek. Nagyon bonyolultak jelenleg a rendszerek, amelyeket a hackerek alkalmaznak, például a távol-keletről, letöltenek adatokat az internetről, és ezeket már üzletszerűen árusítják. Ez a fajta lopás már többször felmerült előttünk, mindenképpen foglalkozni ezzel, tehát pontosan ennek a megfigyelő helynek kell ezzel majd foglalkozni, hiszen egyre fontosabb ez a probléma. Nos, mivel eléggé előre szaladtunk az időben, azt kérem a következő felszólalóktól, hogy röviden szóljanak hozzá. Tudom, hogy nagyon nehéz ez a, kérdés, de hát mégis próbálnak meg rövidnek lenni. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. A bizottság először is csatlakozni szeretne azokhoz, akik gratuláltak Gáló asszonynak jelentés tervezetéhez. A többiekkel együtt úgy gondoljuk, hogy ez rendkívül átfogó, fair, kiegyensúlyozott és a helyes kérdéseket veti fel. A bizottság először is örömmel konstatálja, hogy Káló asszony támogatja a munkánk zömét, főleg a központtal kapcsolatban, és a bizottság azt szeretné, hogyha megnyugtathatná Gáló asszonyt és a szakbizottság többi tagját is, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy teljes mértékben, teljes körűen tudjon működni, és hosszú távon biztosítva legyen a finanszírozása is. Természetesen a bizottság mindent megtesz annak érdekében is, hogy a parlamentet bevonja, és rendszeresen tájékoztassa a megfigyelő központ által összegyűjtött adatakról. Kálasszony és a többi szakbizottsági tag azonban azt gondolja, hogy a bizottság nem tesz eleget. Megint csak szeretném megnyugtatni önöket, mindent megteszünk annak érdekében, hogy még többet tehessünk. Mégpedig a következő területeken. Először is, a szakbizottság nagyon sok tagja felvetette, hogy mennyire fontos, főleg a fiatalok tájékoztatása. Pillanatnyilag az érintettekkel együtt azt próbáljuk elérni, hogy olyan intézkedéseket hozzunk, amelyre pont Mekáti asszony is utalt, és olyan országokban, tagországokban, tagállamokban, mint például Írország, hogy tájékoztassuk a gazdasági és szociális következményeiről a kalózkodásnak, és megpróbáljuk megváltoztatni hozzáállásukat, és használják inkább a legálisan rendelkezésre álló forrásokat. Ezt többen is hangsúlyozták, különösen a vonzó legális források rendelkezésre állását, amelyek megfelelnek a fogyasztók kívánságainak, elvárásainak, főleg a fiatalok elvárásainak. És ahogyan néhányan már említették, vannak is ilyen jellegű szolgáltatások, legálisan hozzáférhetők, talán lehet, hogy nem eléggé ismertek, talán nem eléggé vonzóak, de az iparág, és mi is, jelentős erőfészítéseket teszünk, hogy minél szélesebb körben ismertekké váljanak, és vonzóbbá tegyük őket. A legtöbb tag, a szakbizottsági tag azt szeretné tudni a bizottságtól, hogy mit teszünk a jogi keretről. Kerettel. Itt két dolog van. Az egyik a büntetőjogi szankciók. Én a MART fő, főigazgatóság nevében vagyok itt, bizonyára önök is tudják, hogy van egy javaslatunk, ami még ö, most ö, folyik tárgyalás, most, amelyről most folyik a tárgyalás, de még több is van. És ezt szeretném először is elmondani, hogy úgy tűnik a bizottság számára, hogy szükség van büntetőjogi szankciókra. Nyilvánvaló a kapcsolat a hamisítás, a kalózkodás és a szervezet bűnözés között. A szervezet bűnözése pedig nem lehet pusztán polgári szankciókkal felvenni a harcot. Egyszerűen nem lehet elfogadni azt, hogy csak büntetőjogi szankciókat javasol a bizottság, hiszen új jogi alapra szeretnék utalni a szerződésben, a Lisszaboni szerződésben, és a bizottság megpróbálja ö, mérlegelni azt, hogy ezt az új jogi alapot hogyan lehet ö, a lehető legjobban felhasználni, ami a polgári szankciókat illeti. Galoja asszony is kérte ezt, és ez folyik pillanatnyilag ö, annak felmérése, hogy mennyire hatékony az úgynevezett polgári végrehajtatási irányelv. Az értékelési folyamat végéig óvatosan kell azonban eljárnunk. Mindemellett azt azért már is elmondhatom, hogy előzetes értékeléseink abba az irányba mutatnak, hogy szükség van arra, hogy a polgári végrehajtatási irányelvet világosabbá tegyük. Főleg az internet vonatkozásában a hamisított termékek értékesítését, illetően az interneten, vagy pedig a kalózkodást érintve. Ettől eltekintve még két megjegyzésem lenne a felvetettekkel kapcsolatban. A szakbizottság több tagja, főleg Armstrong úr javasolta, hogy ami a jogi kereteket illeti, különbséget kellene tennünk a termékek hamisítása, illetve az interneten történő szellemi jogok megsértések között. A bizottság szerint ez nem lenne helyes. Nem igazán látjuk annak okát, hogy alapvető különbséget tegyünk. Például a kallózkodás segítségével beszerzett filmek DVD formában vagy bányomás formában történt árusítása, vagy online értékesítések között az interneten. Ez más kérdés, és ez egyértelmű, többen is utaltak erre, hogy kell, és már is van különbség a jogi keretekben, a kereskedelmi hamisítás, a kereskedelmi célú hamisítás és kalózkodás, illetve magánjellegű cselekmények között. Világos, hogy nem ugyanolyan szankciókkal kell rendelkeznünk a két esetben, és nem olyan határozottan kell fellépnünk a magánjellegű felhasználás esetén. Erőfeszítéseinknek a kereskedelmi jellegű hamisításra és kalózkodásra kell irányulnia azokkal szemben, akik óriási profitra tesznek szert az európai ö, szerzők kárára. Végül, ami az alapvető jogokat illeti. A bizottság nagyon jól tudja, hogy milyen fontos ez a kérdés, és hogy szükség van kiegyensúlyozott hozzáállása. De, ahogy ezt egyértelműen hallottuk, teljes mértékben nem tekinthetjük prioritásnak a magánszférát, illetve a ö, szellemi jog kérdést. Megfelelő egyensúlyi helyzetet kell teremteni, a bizottságnak kell új javaslatot tennie, és főleg majd az önök szakbizottságán fog múlni, hogy hogyan tovább. Nagyon köszönöm, elnök úr, köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, Gáló asszony, mert utána azonnal kezdjük a szavazást. Köszönöm, elnök úr, köszönöm kedves kollégák hozzászólásaikat. Nagy örömmel konstatálom, hogy ez a kérdés lelkesedést, szenvedélyt szült. Röviden válaszolnék, mert tudom, hogy szorít az idő. Emlékeztetnék először is arra, hogy itt a saját kezdeményezésű jelentésről van szó, ami magyarázza, hogy horizontális a megközelítés szeretném megnyugtatni a hogy Nyilvánvaló, ezt pedig már mondtam is, hogy a megoldások követik majd, és követniük kell a megfelelő ágazatokat. Tehát a zenét nem lehet úgy kezelni, mint a, kiad, a kiadásokat, a kiadványokat, vagy a sajtót, stb. stb. Úgy gondolom, hogy sem a bizottság, ahogy ezt önök is hallották, sem én nem keverjük össze a hamisítást és a kalózkodást szeretném önöket egy konkrét példával megnyugtatni. Franciaországban van egy törvény, amit ma már alkalmaznak, hatályos ez a törvény, és garantálom önöknek, hogy egyetlen egy tinédzser sem kerül börtönbe. Úgyhogy nem kell túlzásokba esni, és Speroni urat is megnyugtatom, a magán ö, másolat engedélyezett. A téma már önmagában is annyira összetett, hogy fölösleges még plusz problémákat keresni, olyanokat, amelyek nem is léteznek. Úgyhogy nem keverjük össze ezt a két ö, védséget. Ismerem Astung és Lichtenberger kollégák érveit, mert gyakorta a munkacsoport munkájának során megvitattuk ezeket a kérdéseket, és úgy gondolom, hogy preventíven akarnak föllépni, amikor azt mondják, hogy hát a kalózkodás ellen nem lehet ö, fellépni. Tehát ez nem így van. Ö, az ember akkor úgy csinál, ö, mint hogyha ö, megadná magát, hiszen úgyse lehet semmit tenni. Pedig ez nem így van. Nem fogadom el a szerzői jog és az, és az alapvető emberi jogok közötti ö, szembenállást sem, mert nem létezik ilyen. A szerzői jogokat tiszteletben kell tartani, és úgy gondolom, hogy a szerzői jog azon szellemi jogok körébe tartozik, amit szintén tiszteletbe kell tartani. Úgyhogy semmi szükség arra, hogy az alapvető jogokhoz nyúljunk, a magánélet védelmihez, ennek abszolút semmi haszna. Azt gondolom, meg kell érteni a kollégáknak azt is, hogy a szerzői jog nem csak azt jelenti, hogy valamilyen fizetést érdemel. Lichtenberger asszony azt mondta, hogy újfajta juttatást kell kitalálni, de hát várom a javaslatát, hogy mégis mire gondolt. Aztán szeretnék a számokkal kapcsolatos ellenérzésére is reagálni. Úgy gondolom, hogy Lichtenberger asszony és más kollégák is megkérdőjelezték, hogy ezek a számok igazak-e. Végül is a saját malmunkra hagyjuk a vizet, mert annál is inkább jogos, hogy legyen egy ilyen megfigyelő központ, és megbízható adatok. Úgyhogy tényleg ez nem volt jó érv. Geringer asszony azt mondja, hogy pontosítsuk a definíciókat, emlékeztetnék arra, hogy ez még saját kezdeményezésű jelentés stádiumban van, de nyilván mindent megteszünk ennek érdekében. Wikström asszony úgy gondolja, hogy a szerző, illetve a forgalmazó jogait ketté kellene választani. Persze pontosítani kell mindezeket a kérdéseket, nem csak azért, mert saját kezdeményezésű jelentésről van szó, horizontális megközelítés volt a cél, teljes körűen akartam foglalkozni a problémával, de nyilván mindannyiunknak kell ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, és már előre köszönöm kollégáimnak a hozzájárulását egy olyan kérdés megoldásához, ami valóban nagyon nehéz. Még órákig tudnék beszélni, de azt gondolom, hogy itt most abba kell hagynom. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon sokat fogunk még beszélni erről a témáról. Akkor kezdjük a szavazásokat. Először is a 21-es napi rendi pont következik, ezt már tegnap megvitattuk a e, mikro e, szervezetekkel kapcsolatban, azonnal meg is kezdhetjük a szavazást. Egyes e, módosító. Itt van egy módosító, amelyet fel kell olvasni. Szeretném meg kell kérdeznem azt, hogy ki támogatja ezt. Ez. Ki van ellene? Egy ellenszavazat, egy tartózkodás, ezt elfogadtuk rátérünk, a negyes kompromisszumot bevonták, ötös módosítót visszavonták, kettes módosítót is visszavonták, nyolcas módosító papát számkoz, ki van mellette, kérem tegyék fel a kezüket, ki van ellene, ezt elfogadtuk. 11, 13, 16. 16 favor, to? In favor and 4 against. Okay. No, oh, sorry, sorry, sorry, sorry. 6 against. 6 against. 6 ellene. 12 in favor. Okay. És 12 mellette. Akkor ezt elfogadtuk. Egyest visszavonták, kettes módosító, ez írásban megvan, ki támogatja ezt, ki van ellene. egy ellenszavazat, ezzel ezt elfogadtuk. A következő hatos módosító papasztámkosz részéről mellette kérem tegyék fel a kezüket ellene 11 zu 8 angenommen. 11-8 arányban elfogadtuk. Akkor a hetes módosító következik Papasztámkoz mellette. Ellene ugyanaz az arány, 18, 11 a 8-hoz elfogadtuk. A bizottsági javaslat módosítva. Nos, akkor teljes javaslat mellett ki van, ki van ellene. Egy ellenszavazattal elfogadtuk ezt. Akkor rátérünk. A legislatív elásorolásra 3-as visszavonták. Az egész eh, javaslatról szavazunk, most ki van mellette, ki van ellene egy ellenszavazattal elfogadtuk. Köszönöm szépen, akkor ezt a szavazást elintéztük. Térjünk rá a Mastaka jelentésre. Itt ezzel kapcsolatban itt csak egy szavazás lesz. Szeretném kérdezni, ki támogatja ezt, ki van ellene. Senki sincs, akkor ezt egyhangulag elfogadtuk. Akkor következik az EPSZO-val kapcsolatos jelentés, itt nincsen módosító, tehát ezt egy pontban le is tudjuk szavazni ki. Támogatja ezt ki, ellenzi, senki sem, akkor ezt is egyhangulag elfogadtuk. Következő pont ez jelentése az Európánál kapcsolatban számos módosító érkezett, az egyes módosító Castex asszonytól mellette ellene. Úgy tűnik, hogy a többség. Akkor elutasítottuk kettes módosító Lichtenberger asszonytól. Ki van mellette? Egy, kettő, három. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Úgy gondolom, hogy ez most már egyértelműen el lett utasítva. Hármas módosító kezdtek szasszonytól. Ki van mellette? ellene három ellenszavazat kitartózkodik, egy tartózkodás, három ellenszavazat a tartózkodással le, elfogadtuk, négyes morostó mellette, ellene tizenketten ellene, elutasítva. Ötös módosító Kastex asszonytól mellette, ellene egy ellenszavazat, tartózkodás nincs, elfogadtuk. Hatos uh, Wikström asszonytól mellette ellene. Hat ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosító Wikström mellette ellene senki sincs, tartózkodik. Egy tartózkodás, egy ellen szavazat, nincs tartózkodás, elfogadtuk. Teljes javaslattal kiért egyet, ellene tartózkodik, egyhangulag elfogadtuk. A következő jelentés emberi szervek és transplantáció. Wikström asszony itt is a kompromisszumos módosítókkal kezdjük a négyes cikket, illetően ki van mellette. Ellene tartózkodik senki sem, tehát akkor ezt elfogadtuk. Kettes módosító jelentéskészítőtől ki van mellette. Ellene tartózkodik elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodik senki, akkor ezt elfogadtuk. Négyes módosító a jelentés készítőtől mellette ellene tartózkodik, senki nem tartózkodik, elfogadtuk. Ötös módosító mellette Ki ellenzi? Egy, kettő, három, négy. Összesen kilencen ellenzik, akkor ezt a módosítót elfogadtuk. Hatos módosító jelentéskészítőtől mellette. Ellene tartózkodik senki, elfogadtuk. kilences Lichtenberger Zwifka mellette ellene kitartózkodik, egy tartózkodás, elfogadtuk. Tízes Lichtenberger Zwifka team, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 11-es okafogyottá vált 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes módosító jelentés készítőtől mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas, ezt pedig már elintéztük, ha jól látom, vagy mégsem. A nyolcasról szavazni kell, ki támogatja a nyolcast, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. Itt volt egy kis hiba, összekeverték a számokat, a teljes javaslat mellette ellene tartózkodik, egyhangulag elfogadtuk. Most következik eh, Wikström asszony jelentés a hosszú távú vízákra vízumokra hármas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk négyes módosító mellette, ellene tartózkodik, egy tartózkodás elfogadtuk, egyes módosító jelentés a mellette, ellene tartózkodik, nincs tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, a teljes javaslatról szavazzunk mellette, ellene tartózkodik, egy tartózkodással elfogadtuk következő Boris jelentés ugyancsak a Schengeni rendszerhez kötődően az egyest visszavonta a jelentés készítő kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, hármas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, négyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, ötös mellette, ellene tartózkodik, egy tartózkodást elfogadtuk a teljes javaslat mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, akkor ezt is sikeresen elintéztük, és következik a következő szavazásunk Lichtenberger asszony jelentéséről, amely egy akciótervről szól a szervkereskedelem eh, ellen. Első mellette. Ellene tartózkodik. Egy igen szavazattal az egészet elutasítottuk kettes mellette. Egy szavazat ellene tartózkodik, elutasítva. Hármas Wikström mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Négyes Lichtenberger Zwifka team mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodik senki, elfogadtuk hatos módosító Lichtenberger Cifka mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, még van egy kompromisszumos módosító, az ötös bekezdés, ez mellette ellene senki sincs ellene tartózkodik, elfogadtuk, és még egy Ziobró 7-es módosított, de hát ezt lefedi a kompromisszumos módosítást, nem kell arra szavazni. A teljes javaslatról szavazunk mellette, ellene tartózkodik senki, akkor ezt is elfogadtuk. Vannak még átdolgozás átdolgozással kapcsolatos jelentések. Ezt csak el kell fogadnunk, a zipka jelentés ki van mellette, ellene tartózkodik, akkor ezt elfogadtuk. És van még egy eh, Rikaszt Geringer de Odenberg asszonytól, a harmadik országbeli állapolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelmére jogosultként mellette ellene senki sem ellenzéki tartózkodik, senki sem tartózkodik, azt is elfogadtuk. Na, akkor van még egy szavazásunk egy jogi alapra térünk rá, mindjárt rátérünk erre, de először szeretnék gratulálni a jelentés készítőknek. A jogi alap... Now, Herr Kollege Lechner, Sie haben das Wort. Lechner úr, öné a szó a jogi alappal kapcsolatban. Elnézést, elnök úr! nem voltam ennyire felkészülve, hogy ilyen gyorsan megyünk. Nos, az első esetnél szerintem elég egyszerű lesz a helyzet, ugyanis itt az Energia Szakbizottságról van szó, az ITRE-ről. Itt van egy rendelet, melynek értelmében az Európai Bizottság információkat gyűjthet be az infrastruktúrákkal, energiával kapcsolatban. Ez nagyon érdekes, mert ez idáig ez a 284-es cikk szerint történt az EK szerződésben. Itt különböző általános meghatározások vannak, most pedig a 337-es az EU szerződésben az illetékes cikk. A 21-es fejezetben a 148-as cikkben, a második bekezdésben foglalkoznak az energia ügyekben az illetékességgel, és itt az Európai Parlament együttdöntésre jogosult. A 337-est tudjuk jogalapként ö, ö, tekinteni, illetve a Lisszaboni szerződés 100 94-es cikkének kettes bekezdését kell jogi alapként tekinteni. Ezzel kapcsolatban szeretne valaki megmondani senki? Ha nem látok ellen véleményt, akkor ezt elfogadtuk. A második pont következik Lechner úr részéről. Ez egy kicsit érdekesebb, problematikusabb lesz. Ez egy irányelv javaslat, és itt intézkedésekről van szó a terhes munkavállalók gyerekágyas, illetve szoptató munkavállalók biztonságának javítása érdekében. Itt tulajdonképpeni változás nem fakad. Korábban itt a 135-ös volt mérvadó, és a régi irányelv a 137-esre vonatkozott, és a Lisszaboni szerződéssel most pedig már a 153-as lesz mérvadó, ez foglalkozik az egészségügy, egészséggel, és az E, illetve az I pontban van szó a esélyegyenlőségről, a munkavállalók esetében. A 157-esben, az egyes bekezdésben, itt az egyenlő bérezésről van szó a férfiak és nők között ugyanaz a munka esetében, ugyan ebben a cikkben, a hármas bekezdésben ugyanarról a vérről beszélnek. A 157-es hármas pontjában a egyenlő bánásmódról és díjazásról beszélnek. A bizottság is mind a két pontot figyelembe vette a 157-est, illetve a 135-öst is, és most a kollégák az illetékes szabizottságban törölt, törölést, törlés szeretnének, és csak a 157-es lenne a jogalap. Azonban Itt igazából nem lehet ezt jogalapnak tekinteni, de tudnám ezt támogatni, de úgy gondolom, hogy magában a szerződésben se jól fogalmazták, meg a 157-es esetében sem, de legalább érintik ezt a témát. Itt a bérezésről is van, szó van, de hogyha egészségügyi védelemről beszélünk, akkor semmi nem kötelez bennünket arról, hogy itt beszéljünk a bérekről is, tehát ez nem kötelező érvényű. Itt az egyenlő bánásmód azt jelenti, hogy ez egyenlőt egyenlőként kell tekinteni, és a nem egyenlő pedig nem egyenlőként. Ez inkább filozófiai jellegű kérdés, nem annyira jogi kérdés, de úgy gondolom, hogy a 157-es cikk érinti ezt a problémát, és ahogy ezt az Európai Bizottság is javasolta, végül is figyelembe lehet venni. Ez lenne a javaslatom, ö, ö, nem tudom, hogy a jogi szolgálat esetleg tud-e mondani ezzel kapcsolatban. A jogi szolgálatot kérdezem, hogy tud-e segíteni. Um. Igen, köszönöm szépen. Az elemzéseink során ugyanerre az eredményre jutottunk, mint a jelentés készítője, és úgy véljük, hogy az Európai Bizottság nagyon helyesen jelezte mind a két jogalapot. Elnök rendben, akkor, hogyha egyetett a jogi szolgálat és a jelentéskészítő is, akkor úgy gondolom, hogy nekünk sem lehet ellentmondásunk, akkor így fogunk eljárni, és megtaláltuk a jogi alapot így, és akkor rátérünk a további napirendi pontjainkra. Azonban van egy problémánk, arról tájékoztattok, hogy a 38-as pont Lichtenberger asszony részéről, ez most kellene, hogy elén kerüljön, és mégpedig gyorsan kellene ezt tennünk, mert a másik kollega is, aki utána következne, időbeli gondokkal rendelkezik. Mr. Baldessare is not in a hurry. Okay. It's Mr. Karim, so he's asking for This is the problem. I see. The joint debate. Okay. So then we start now with Mrs. Lichtenberger. Akkor Lichtenberger asszonyjal kezdjük, és utána pedig majd rátérünk Karim úrra. Uh, es geht um die, uh, a klímaváltozás Kopenhága következményéről van szó, van egy-két nehézségünk, amelyek a jogalkotói munkánkat is befolyásolják. Elsősorban szeretnék rámutatni annak szükségességére, hogy mindent, amit a stratégiai hatástanulmányban gondolunk, ezt a hatástanulmányt már a klímaváltozással kapcsolatban ezt mindig ki kell szélesítenünk. Meg kell teremteni ennek a lehetőséget, hogy például a hatás tanulmányok akkor is megvalósuljanak, amikor új infrastruktúra projektekről van szó, és ilyenkor mindig meg kell vizsgálni a klíma hatásokat. Az a helyzet jelenleg a hatástanulmányoknál, hogy ezeket nagyon ritkán végzik el, és ha el is végzik, akkor túlságosan általános értelemben, és nem tudunk ebből megfelelő következtetést levonni. Ezért azt javasolnám, hogy e- ezen a területen, ahol a nagy infrastruktúra projektekről van szó, ahol hatástanulmányokról van szó, ahol stratégiai hatástanulmányokról van szó, ott a védelmet mindig vegyék figyelembe. Ez megteremteni a megfelelő feltételeket, és több anyagra is kitérne ez. Ez lenne az én megközelítésem. Erről kellene állást foglalnunk, és ezt a területet ki kellene vennünk, hiszen most nem beszélek a többi aspektusról részletesen, de számomra ez a központi kérdés. Úgymond arról kell gondoskodnunk már előzetesen, hogy a klíma védelmet adekvát módon figyelembe vegyék. Ennyit szerettem volna elmondani javaslatként. Elnök, ki szeretne ehhez hozzászólni? Akkor lezárhatjuk ezt a pontot? lezárhatjuk, és akkor rátérünk a közös vitára, amely a többi napirani pontunkat fogja magába foglalni. Kári úr a jelentéskészítő, meg is adjuk neki a szót. Chairman, thank you and uh, thank you for a comment. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy a kérésemnek is eleget tettek. Nevezetesen eltértek az eredeti napirendtől. A pénzügyi felülvizsgálati vélemény raportőreként először is megköszönöm a kollégáknak az eredeti e, jelentést. Az ő együttműködésük nélkül szerintem e, most nem lennék képes arra, hogy előadjam itt a véleményt egy keret irányelvről, legalábbis én annak tekintem. A titkárságnak leadtam a az anyagot, és ők most azt ellenőrzik, hogy technikai javításokra van-e szükség. Úgy tudom, hogy minél hamarabb ki fogják osztani a bizottsági e, tagoknak. Ugyanakkor e, informálisan én kiadtam a többi előadónak e, az anyagot. Sajnálom, hogy több időt nem tudtam adni nekik, de e, gondolom, hogy megértik az időzítésbeli e, problémákat, amelyekkel szembesültem a munka során. Hadd e, javasoljam most azt, hogy a véleményemről akkor most egy eszmecserét tartsunk, mert ez most egy folyamatban lévő munka. Ugyanakkor én belátom azt, hogy a bizottságban nem igen lesz rá alkalom, hogy később a szavazás előtt még más vitát tartsunk az ECON szavazás előtt. Tehát ha kollégák, hogyha van valami meglátásuk vagy véleményük, akkor kérem vegyék fel velem a kapcsolatot, és eh, megpróbálunk megegyezni eh, a végleges változatról. Nos, a bizottság a, arra törekszik, hogy a felügyeletek hatékonyságát megjavítsa, a szabályok betartását könnyebbé tegye, illetve azonosítsa a kockázatokat. Elnök úr, összességében én támogatom a bizottságnak a javaslatát, illetve azokat a testületeket is, amelyeket ők felállítani javasolnak. Hiszek a szubszidiaritásban, és látom, hogy a szubszidiaritás elve e, ott van ebben a javaslatban is, mert a nemzeti felügyeleti szervek megtartják azokat a hatásköröket, amelyekre szükségük van. E, biztos vagyok abban is, hogy a hatóságoknak a saját hatásköreikben meg kell hagyni a jogot, hogy dönthessenek. A bizottság kötelező hatásköröket ad a felügyeleti hatóságoknak, akkor, hogyha Emellett a 290-es cikkel kapcsolatban fenntartásaim vannak, valamint a 291-es cikkel kapcsolatban, amely végrehajtási szabályokat tartalmazná. Ami a technikai standardokat illeti, a preambulum bekezdés azt mondja, hogy a technikai standardok nem tartalmazhatnak szakpolitikai választásokat. Én eh, egy olyan módosítót nyújtottam be, amely alapján a technikai standardok eh, egy része eh, olyan látszatot kelthet, minthogyha szakpolitikai választásokra is sok kerülhet ami az elszámoltathatóságot illeti, nekem az volt a problémám, hogy a javasolt technikai standardok alapján a bizottság, a technikai standardokat a bizottság az Európai Parlament ellenőrzése nélkül eh, felül tudná vizsgálni, és hát a tanács ellenőrzése nélkül is. Én egy olyan megközelítést javasolnék, amely lehetővé tenné a parlament és a tanács számára, hogyha a 290-es cikk alapján felülvizsgálhatná, vagy legalábbis áttekinthetné a technikai standardok esetleges módosítását. Itt azonban a végrehajtási intézkedések további vizsgálatára van szükség. Ami az egyetnemértések kiküszöbölését konfliktusok kiküszöbölését illeti. Ott úgy gondolom, hogy a jelenlegi javaslat az szembe megy egy európai bírósági döntéssel, és éppen ezért jogbizonytalanságot eredményez. Éppen ezzel kapcsolatban felvettem a titkársággal a kapcsolatot, elnök úr, az ön hivatalával is, és örülök az ön segítségének, de azt gondolom, hogy ennek ellenére el kell mondanom, ismertetnem kell ezeket az aggályokat. Egy konkrét javaslatot, módosítót javasoltam, nevezett természetesen eh, azt, hogy egy diszkrecionális eh, nemzeti hatósági döntést az európai hatóság nem bírálhat eh, felül, és hogyha az európai jognak megfelel az európai hatóság döntése, akkor azt figyelembe kell vennie a nemzeti hatóságnak. Ez lenne tehát körvonalaiban az, amit én szeretnék elérni. Elnézést, megkérhetném -e önt arra kicsit lassabban beszéljen, mert a tolmácsoknak így nehezebb a tolmácsolás, csak egy kicsit beszéljen lassabban. That's very kind of you to say so. Thank you. I'm being told that my speed is absolutely perfect, but I... Azt mondták, hogy teljesen jó sebességgel beszélek, de akkor fogok még lassabban beszélni. Nos, eleve, amikor megérkeztem ide a parlamentbe, most már ez a második ciklusom, eh, mindig ugye az óra ellenében beszélünk, a plenárisan ugye alig van idő, és sajnálatos módon, sajnálatos módon ugye ez a szokás, ez rossz szokássá válik mindenhol. De már éppen befejeztem volna, elnök úr, és annyit akartam még elmondani, hogy eh, lekötelezettje vagyok minden kollégának, aki eh, együttműködött velem, és segített előkészíteni ezt az anyagot önnek is, és az ön munkatárs munkatársainak is egyébként eh, hálás vagyok, eh, és eh, csak az önök segítségével tudtunk ilyen rövid idő alatt ilyen eredményeket elérni. Köszönöm szépen, nagyon-nagyon nehéz ez a téma, és itt valamilyen fajta megoldást kell találnunk, egy olyat, amely jogilag is megfelelő, és ezért köszönöm szépen az együttműködését. Azt javasolnám, hogy először is a többi jelentés készítőt is meghallgassuk, és Régner asszony lesz a következő. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság javaslata eh, arról, hogy létrehozzanak egy európai rendszerkockázati hatóságot, illetve testületet. Ez a pénzügyi problémákkal kapcsolatban jelent meg. Itt makroszinten eh, próbálnák eh, a felügyeletet létrehozni. Ez egy olyan fajta felügyelet, amely eddig még nem létezett, ez bizonyos hibákat korrigálna, olyanokat, amelyek a pénzügyi válság kapcsán jelentek meg. Nagyon fontos, hogy a különböző fajta nemzeti tagállami szinti felügyeleteket valahogy összesíteni lehessen. A testület rendelettel kapcsolatban azt javasolta a bizottság, hogy ne legyen jogi személyisége, és az összetétel tekintetében az elnökség az az EKB-nál lenne, és a nemzeti jegybankok elnökei vennének ebben részt. Azt javasolnám, hogy térjünk is rá a lényegre. Én a következő dolgot képzelném másképp. Először is az, hogy most már lesz egy makro, felügyelet, ez mindenképpen üdvözlendő. Ez a pénzügyi piacok fejlődésének köszönhető, a negatív fejlődésének köszönhető ez a fejlemény. Az összetétel, és így már rá is térnék a javaslatra, nagyon fontos, ami pedig a tartalmi eredményeket illeti, itt nagyobb egyensúlyra lenne szükség lesznek itt képviselők, akik a nemzeti bankokból érkeznek, és ezért úgy gondolom, hogy az irányító bizottságnak öt képviselőbe kellene állni, akik a nemzeti bankokból érkeznek. Egy további elem, és itt már szeretnék rátérni a már meglévő makrogazdasági párbeszédre. Az volt a tapasztalatunk, hogy legmagasabb szinten be kellene vonni a szociális partnereket is, illetve az ő szervezeteiket, és ezt ki kell fejezni ebben az újabb testületben is. Ahogy mondtam, már megvolt ez a tapasztalatunk a párbeszédből, az illetékesekkel, tehát erre nem tért ki a bizottság a javaslatában. Lenne egy személyes kérésem is, a módosításokba ez még nem került bele, de fontos lenne számomra az, ha bár tudom, hogy szinte már nem lehetséges ezt teljesíteni, hogy a nemek egyensúlyára is egy kicsit sikerüljön koncentrálni, mert már csak azért is, mert a nők más felelősséggel lépnek fel az ilyen testületben. Tudom, hogy nagyon nehéz a már eh, meglévő egy összetételen változtatni, de szerintem erre ki kell térni. Ugyanakkor eh, nagyon fontos a kock- eh, rendszerkockázati testület kapcsán a legmagasabb átláthatóság, nyilvánosnak kell lennie az elemzéseknek. Ugyanakkor egy másik elem számomra az az, hogy mi lesz majd az Európai Parlament szerepe. Ugyanazon jogköröket kellene megkapnia, mint a tanácsnak és a bizottságnak, főként azt a lehetőséget is meg kell kapnia, hogy ezt a testületet tanulmányokkal is megbízhassa. És ebben az összefüggésben ennyit szerettem volna elmondani. És összefoglalva annyit mondanék, hogy egy nagyon-nagyon fontos testület, amely azonban csak javaslatokat tehet, illetve ajánlásokat fogalmazhat meg. Questa è una proposta elaborata dalla Commissione che si inserisce in... Köszönöm, elnök úr. A bizottsági javaslat része az európai szintű új ö, európai pénzügyi felügyeleti rendszernek, amelynek célja az, hogy a szabályozást és felügyeletet javítsa a pénzügyi szolgáltatások terén a belső piacon, tekintettel a 2007-2008-as pénzügyi válság során napfényre derült hiányosságokra. Integritás, hatékonyság, ami nagyon fontos a pénzügyi piacokon, ezen kívül a stabilitás és a koordináció. Ami a hatóságot illeti, először is védenie kell a befektetőknek, és a különböző hatóságokat, ügynökségeket is az ellenőrzés mellett. A pénzügyi intézményekre, pénzügyi piacokra szükség van az EU-n belül hatékonyabb ellenőrzés alapján kell dolgoznunk olyan szabályokkal, amelyek segítségével előre láthatók a kockázatok a pénzügyi rendszerben. A jelenlegi formájában a javaslat bizonyos aggályokat vet fel a hatóságok hatáskörét illetően. Röviden fogalmazva, egyértelműen meg kell fogalmaznunk, hogy ennek a hatóságnak mi a feladatköre, és ezért úgy gondoltam, hogy bölcs dolog lenne, hogy önök elé terjesztenék néhány módosító indítványt, melyek célja, hogy sürgőségi helyzetre korlátozza a hatóság kötelező jellegű döntéshozatalát a pénzügyi piacokon. ez pedig az egyes tagállamok adópolitikáját nem befolyásolná. Más szóval a napi ellenőrzés továbbra is nemzeti hatáskörbe tartozna. Abban az esetben, ha a hatóság foglalkozna ezzel, felbontaná az egyensúlyt és bizonytalanságot szülne az egyes szervek között, hogy kinek a feladat az ellenőrzés. Ezért jobban kell meghatározni, hogy az egyes nemzeti ellenőrző hatóságok milyen kapcsolatban vannak az új európai hatósággal. A fő cél az, hogy elkerüljük azt, hogy olyan értelmezések szülesz, szülessenek, amelyek nem a célokat ö, szolgálják, illetve egyértelmű legyen minden. Hosszú távon pedig javítani kell a piac ö, mozgását, és úgy gondoltam, hogy hasznos lenne, hogyha néhány javaslattal ö, elősegíteném a makro vagy a mikroszintű információcserét. Nagyon fontos, hogy az adatok és az információk kicserélésre kerüljenek, de ugyanakkor teljes mértékben tiszteletbe tartva a jelenlegi jogszabályokat. Úgyhogy a különböző esetekben figyelembe kell venni azt, hogy összegyűjtésre kerüljenek az adatok, azzal a céllal, hogy homogén adatok kerüljenek az egyes szervek birtokába. A pénzügyi iparra is igaz ez, mert hogyha nincs megfelelően szabályozva az adatcsere, akkor a bizalmas adatok esetleg nyilvánosságra kerülhetnek, amiknek nem kellene. Ezekre a módosítókra szerettem volna felhívni a figyelmüket, és remélem segítenek majd nekem ezek kidolgozásában. Köszönöm. Messzép úr ügyrendi pontban kíván szólni. Köszönöm, elnök úr. Ügyrendi kérdés. Vártam a bevezetőt. A jelentéséről. Végül is visszavonom, amit mondani akartam. Auf die Termin ezzel majd később fogunk foglalkozni, hiszen a kollégáknak most nincs ideje. Na most a Karim vit- jelentésre vitázunk, már utána jövök én, és csatlakoznék is ahhoz, amit elmondott Karim kollega teljesen jogosan. Mivel komitológiáról van szó, az nagyon komplex folyamat, és el kell mondjam, hogy a komitológia már a Lisszaboni szerződés óta igazából nem is létezik, ezt fel osztották a delegált jogszabályokhoz, illetve a végrehajtási döntésekre. A végrehajtási döntéseknél lesz még egy plusz jogszabály, amit a, a tanács, bizottság és parlament dönt majd el, határoz meg, és természetesen fennáll a parlament érdeke abban, hogy a lehető legtöbb esetben delegált módon járjunk el, mert akkor tudjuk ezt ellenőrizni. Lehet, hogy meg lesz egy harmadik dolog és a technikai normák, de ez nekem úgy hangzik, mint hogyha meg akarnák fosztani az Európai Parlamentet a jogköreitől, még mielőtt a Lisszaboni szerződést alkalmaznánk. Tehát úgy gondolom, hogy a következő jelentésekben is nagyon komolyan kell vennünk ezt a témát, és mindenhol, ahol lemaradásunk van, ezt pótolni kell. Ez nagyon fontos, mert különböző felelősségek fakadnak ebből, hogyha jogalkotás miatt valami nem megfelelően működik, akkor majd ránk fognak mutogatni. Tehát meg kell adni a lehetőséget arra, hogy az ilyen dolgokat vissza lehessen hozni. Osztom Karim úr véleményét, amelyet elmondott ma, és és együtt kell működnie Szájár úrral is ebben a kérdésben. A második pont, és ezt már említette Báldi Szári kollega is, illetve Régnál kolléganő is, nagyon feszült a helyzet a nemzeti hatóságok, illetve az európai hatóságok között. Az Európai Parlamentben egyetértés van abban, hogy az Európai Központi Felügyeletet létre kell hozni. Ez a válságnak egy következménye. Tudjuk, hogy a tanácsban kicsit másképp látják a dolgot, és bizonyára eh, lesz majd konfliktus is a tanácsi többség, illetve a parlamenti többség között a jogalkotási folyamatban, de fontos az, hogy a jogi szakbizottság komolyan megnézze ezt a kérdést, és az EKON kollégák eh, is eh, jönnek majd a javaslatokkal, meg kell néznünk, hogy jogilag mi lehetséges és mi nem. Alkalmaznunk kell a szubszidiaritás elvét is. Amit mi döntünk, azt kell elvégezniük a tagállamoknak. Kivételes eset lehet az csak, hogyha az Európai Felügyelet átveszi az irányítást. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy ez milyen mértékben lehetséges majd ez, és ezt majd mindenképpen le kell korlátoznunk, meg kell fogalmaznunk, hogy milyen esetekben lehet az, hogy valóban az európai felügyelet eh, mondja ki az utolsó szót. Amit meg kell még tennünk, most még korai ez talán, de majd a szavazáskor meg kell nézni azt, hogy a jelentéseket valahogy egymással összeegyeztessük. Tehát, hogy egyfajta egységesség alakuljon ki. Hát erre, lesz, erre, erre még időt kell szakítani. Ennyit szerettem volna elmondani a négy témával kapcsolatban ki szeretne ezzel kapcsolatban bármit is mondani, senki, akkor úgy gondolom, hogy mindent megvitattunk. A titkárság azt mondja, hogy a módosító határidőket meg tudjuk határozni február 23-ára. Addigra minden fordítás elkészül, van-e valakinek ezzel kapcsolatban fenntartása, nincs, akkor Február 23-a lesz a módosítások benyújtásának határideje mind a négy esetben. Most következik Báldaszári úr pontja. A késedelmes vezetésre vonatkozó irányelvvel kapcsolatban önél a szó. Kedves kollégák, mikrofon kellene a eh, képviselő úrnak. Igen, Köszönöm, hölgyeim és uraim! Épp azt kezdtem el mondani, hogy a kereskedelmi tranzakciókban a késedelmes fizetések, közbeszerzésekben és szolgáltatások nyújtásában a vállalkozások cash flow-jára nagyon negatív hatással vannak, különösen a kis és középvállalkozások cash flow-jára, valójában visszaveti a versenyképességüket, és a e, kereskedelmet is hátrányosan befolyásolja sőt valójában a belső piacon belül is zavarokat okoznak. Extrém esetekben pedig pénzügyi nehézségeket okozhatnak, olyanokat, amelyek önmagukban is eredményezhetik egy cégnek a csődjét, még akkor is, hogyha egyébként teljesen egészséges, nyereséges vállalkozásról lenne szó. Tehát a bizottság azért is kezdett el foglalkozni ezzel a témával, mert a e, vállalkozások képviselői, ezt e, vállalkozások szervezetei ezt e, a problémát felvetették. Ez a Ez a mostani javaslat a 2000 per 35-ös irányelv átdolgozása. Az új újdonság ebben a szövegben az, hogy megkülönbözteti mostantól egyrészt a adós cégeket egyfelől, másrészt pedig az adós közhatóságokat, ahol automatikus bírságokat vezet be, amelyek lehívhatóak. Tehát a vállalkozás késedelmes fizetés esetén ezt megteheti de az 50-es cikk alapján <clears throat> eh, döntés született, hogy melyek azok a cikkek, a 6-os, a 8-as, a 9-es, amelyekben nekünk van eh, önálló hatás eh, körünk. Tehát mindenképpen szeretnénk hatékonyabbá tenni ezt a szöveget, és lezárni azokat az értelmezéseket, amelyek, vagy kiküszöbölni azokat az értelmezéseket, amelyek alááshatják a szövegnek az alkalmazását. A módosítókra áttérve a hatos cikkhez szóló módosítók a visszaélések ellen hivatottak fellépni olyan dolgokra, amelyek olyan jellegű visszaélések, amelyek tisztességtelenek, de nem kifejezetten voltak szabályozva az eredeti szerződésben, és mégis úgy kártérítésre adhatnak okot. Ezek alapján egy nemzeti bíró eldöntheti, hogy mennyiben volt tisztességtelen, vagy az volt-e az adott eljárás. Tehát itt tisztességtelen fizetések elkerülésére, illetve kiküszöbölésére történik egy eh, kísérlet. A követelések eh, mechanizmusai pedig hozzá kell igazítani az európai eh, szabályokhoz. Én gyakorlatilag a szöveget a CFR-hez szerettem volna hozzáigazítani, különös tekintettel a tisztességtelenség fogalmára. Én az illetékes bizottságnak tehát egy olyan kiegyensúlyozott megközelítést javaslok, amely így érvényesülhet. Az ötödik cikk vonatkozásában, amely a közhatóságokról szól, ott pedig azokat a kiskapukat szerettük volna bezárni, amelyek révén a hatóságok, a, az állami szereplők e, jelenleg elkerülhetik vagy késleltethetik a kifizetéseket. Voltak meghallgatások, amelyeken kiderült, hogy egyes tagállamok között is vannak e, komoly eltérések. Ezért is javasoltam én egy eh, fokozatos eh, büntetési tétel bevezetést. A nemzeti parlamentek eh, meghallgatása során is egyértelművé vált, hogy ezek természetesen károsan hatnak ki az állami eh, pénz. Ugyanakkor bizonyos ösztönzőkre továbbra is eh, szükség van. Azt gondolom, hogy eh, a jogalkotói munkánkban külön oda kell figyelni hogy a lehető leggyorsabban megszülessen ez a szabály, mert a KKV-k gyakorlatilag a kisadalmas kifezetések szerepére gyakran hivatkoznak, a, e, mint olyan dologra, amely a válság e, közepette még különösen megnehezíti a e, helyzetüket amennyiben ez a szabály nem születik meg, akkor nehezen fogjuk elérni a belső piacnak a megfelelő működését, és azt, hogy kialakuljon az időbeli fizetéseknek a e, kultúrája. Én azt szeretném, hogyha február 8-ában lenne meghatározva a módosító indítványok benyújtásának határideje, és várom mindenkinek a hozzászólását. Köszönöm szépen Lichtenberger kollega, majd Massip kollega. Köszönöm szépen, egyetértek önnel abban, hogy főként a KKV-k azok, akik számára a késői fizet, késedelmes fizetése nagy nehézség. Vannak olyan elgondolások is, hogy a vita erősít, hogy a gazdasági válság erősítette a vitát és a helyzetet, és gyakran sokkal késedelmesebben fizetnek, mint ez idáig. Óriási különbözőségek vannak a fizetési morálban, a fizet, kifizetések gyorsaságát illetően az egyes tagállamok között, és tudjuk, hogy határokon nyúlóan mindig a kultúrák ütköznek egymással, de meg kell néznünk azt, hogy ezt a késedelmes fizetés kérdését egy kicsit ezért jobban előtérbe helyezzük. Néhány kérdésem lenne, amelyek az ön javaslata alapján merültek fel. Először is együtt kell dolgoznunk az IMCO-val, és ha jól értelmeztem a levelet, itt arról van szó, hogy a szakbizottságunk hatos bekezdésekkel, hogy foglalkozzon, és nem kell a többivel annyira. Az IMCO egyik kolléganője azt mondta, hogy igazából egy konzisztens javaslatot szeretnének előterjeszteni. Azt kérdezem, hogy miért tért eh, el ettől, miért ment tovább, ez érdekelne engem. A következő pedig egy tartalmi jellegű kérdés. Van egy problémám. Amikor megpróbálunk megkülönböztetni a magáncégek, illetve a gazdasági tevékenységek között, amelyeket közintézmények gyakorolnak, akkor az a nehézség merül fel, hogy meghúzzuk a határt. Mert a sokfajta feladat átruházás, amelyet a közintézmények végeznek jelenleg, ez ahhoz vezet, hogy gyakran összekeveredik a magán, illetve a köz tevékenység. Tehát hogyan lehetne ezeket besorolni, ez sem elhanyagolható feladat lesz majd, és lehetséges, hogy bizonyos körülmények között változások következnének be a társasági formákban csak emiatt. Ezt azonban nem tartanám túlságosan jónak. A következő pont számomra ez a határidő kérdése. A 45 napot kétszer is javasolta, Ha jól emlékszem, 30 nap a leggyakoribb, sőt, olvastam a négyes pontban a 60 napot is. Jobb lenne, hogyha 230 nap lenne, és ez 60 lenne a végén, és akkor nem lennének különbözőek a határidők, amelyek ugyancsak tovább fokoznák az űrzavart, és a különbözőségeket is erősítenék. Utolsó megjegyzésem, a következményekről van szó, az 5%-ot illetően, tehát a számla összegének 5%-át javasolják büntetésként, de gyakran nagyon magasak az összegek, és ezért inkább arra hajlanék, hogy egyfajta kamat megoldást találjunk, mert akkor ezt az elemet figyelembe tudjuk venni. Ez a javaslat talán még később előkerülhetne, később beszélhetnénk még erről, tehát inkább egy kamatszerű büntetést kellene megfogalmazni, mert a késedelmes fizetés minőségéről kell beszélnünk. Ez lenne a javaslatom, és ez lenne a kérésem, hogy adjanak információt arról nekem, hogy miért nem csak a hatossal foglalkozott elnök. Nagyon gyorsan meg tudom ezt önnek magyarázni a teljes javaslatról fogunk majd beszélni, tehát nincsenek olyan bekezdések, ahol be tudnánk nyújtani módosítókat, de az IMCO viszontkutatása arra, hogy 50 cikk értelmében átvegye a véleményünket, az IMCO-nak át kell vennie ezt. Masip kollega. Sí, presidente, muchas gracias. Estoy de acuerdo con, con la interpretación que, que precisamente hace usted. Ya tuvimos esta discusión en el itinerario. Köszönöm, egyetértek az ön értelmezésével. Már korábban beszéltünk erről előzetesen, és nem hiszem, hogy lenne más választásunk, mint hogy e szerint járjunk el, a megbeszéltek szerint járjunk el. Először is gratulálnék a raportőrnek, Páldaszáre úr, nagyon jó nagyon jól összegezte azokat a kérdéseket, amelyekben döntenünk kell, és hogy mi forog itt kockán. Azt gondolom, hogy mi egyébként jó munkát végzünk itt. Ami a többi szakbizottságot illeti, én nem vagyok ebben olyan biztos, különösen a munkamegosztás eh, vonatkozásában látok ott eh, eh, nehézségeket, de Baldassar úrházának elejét nem érheti szó. Eh, azt gondolom egyébként, hogy eh, itt a kártérítési általányösszegekkel és a határidőkkel eh, foglalkoztunk túl sokat. Nyilván ezek vitatott és vitatható elemei a szabályozásnak nyilvánvalóan ezekben a legnehezebb megalkudni, ugyanakkor társjogalkotói szerepünknél fogva nekünk egy egyértelmű álláspontot kell kialakítanunk. Száre úr is helyesen világított rá annak a fontosságára, hogy a mi feladatunk a gyengébb felek védelme ezekben a szerződésekben, és ezért kell fellépnünk a tisztességtelen szerződések ellen. A jó hiszeműség a jogban egy nagyon fontos kellék, hozzávaló, és amennyiben ez nincs meg, akkor a mi feladatunk az a gyengébb szerződéses fél védelme. személyes megjegyzésem is lenne. Elhangzott, hogy a szerződések felül írása az nem szerencsés. Nos, természetesen a, a spanyol jogban erre van példa, és ez lehetséges. Köszönöm elnök úr. A kilences cikkhez szólnék hozzá, az időzítéshez, illetve a menetrendhez. Amikor is egy végrehajtási eljárásról van szó, itt amikor ilyen végrehajtási eljárás indul, és ezt megtámadják, eh, vagy ellen szólnak, akkor eh, határidőt kell megszabnunk a fellebbezésre is, illetve az ellentmondásra is, mert különben eh, nincs értelme a munkánknak. Inkább telematikus inkább telematikus kifejezést említeném, sem pedig az online-t, amely, amely gyakorlatilag egy szűkebb értelmezés, a telematikus az a technológiára vonatkozik, tehát többet jelent, mint az online. a nem tudom, hogy van -e egy olyan bújtatott cél, e, amely a harmadik e, cikk e, törlésére irányul, ugyanis ott az egyik módosító úgy néz ki, mintha a hármas cikket akarná törölni, de, nem, de lehetséges, hogy itt csak szedési nyomdatechnikai probléma történt. Für eines der wichtigsten überhaupt, was jetzt ansteht. Und das Köszönöm szépen. Arra kell ügyelnünk, hogy valóban sikerüljön ezt létrehozni. Ez a legfontosabb. Először is szeretném megköszönni a jelentéskészítőjének a munkáját. A jelentéskészítő célja véleményem szerint egy kicsit továbbmutat a bizottsági javaslaton, és kicsit többet próbál elérni a vállalatok számára. Az ötös cikk esetében nem igazán vagyunk illetékesek, de állást kell foglalnunk. Itt az imkóval kellene egyeztetnünk, A kérdés az az, hogy itt most lesz-e majd egy felső határ, vagy sem, itt a parlamentnek egységesen kellene reagálnia a nemzeti parlamentek meghallgatásakor. Azt láthattuk, hogy rendkívül különbözőek a vélemények, és mindig pozitívan álltunk a helyzethez, de úgy gondolom, hogy nagyon nehéz lesz a projektet elvégezni. mivel mások is kitértek részletekre, én a következőre szeretnék kitérni. Van egy módosítási javaslat a kereskedelmi gyakorlatra vonatkozólag. Ez nem csak a szerződésekre vonatkozna, hanem a kereskedelmi gyakorlatra is. Nem tudom, hogy más tagállamban ugyanígy értelmezik-e a a kereskedelmi gyakorlatot, mint nálunk. Itt egyfajta iratlan szabályról van szó, amelyet az adott szektorban dolgozók ismernek, akik ebben a szektorban dolgoznak, ők ismerik, de általában a közvélemény nem ismeri ezeket az iratlan szabályokat. Ezért nagyon problematikusnak tartom azt, hogyha ezeket az iratlan, nagyon rosszat tartanám azt, hogyha beavatkoznak ezekben az iratlan kereskedelmi gyakorlatokba. Hogyha valaki más szeretne, akkor írásban azt mindig meg tudnak erről állapodni, és ezért a kereskedelmi gyakorlat, amely már kifejlődött száz éve, ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy a résztvevő vállalatok ezt ismerik, és hogyha ezt hátrányosnak érzékelik, akkor a saját területeken valamilyen másról megállapodhatnak. Ami pedig a szerződéses kapcsolatokat illeti a közintézményekkel, itt a kereskedelmi gyakorlat egyáltalán nem lényeges, mert minden írásban történik. Németországban nem alkalmazzák a a kereskedelmi gyakorlatot az olyan szerződéseknél, amelyeket közintézményekkel hoznak létre. A nemzeti parlamentek meghallgatása számomra rámutatott arra, hogy meg kell különböztetni magáncégeket a közintézményeket. Első látásra azt mondanám, hogy ez jó is lenne. A közintézménynek mindig, a közcégeknek mindig fizetőképesnek kell lenniük, és egyetetek azzal, amit Lichtenberger asszony is mondott, a közintézmények közcégek gyakran kiadnak feladatokat, munkákat a magáncégeknek. A legnagyobb szektor itt a ö, kórházak területe. Nálunk Németországban bizonyos formában ö, állami formában működnek, bizonyos formában magánformában és ezért itt lehet, hogy a jogi formát másképp kell megváltoztatni. Úgy gondolom, hogy erre ki kellene térni, hiszen ezt kérték a nemzeti parlamentek is, de nem tudom, hogy igazából meg kell -e különböztetni a két forma között, mert lehet, hogy ennek az a vég, hogy gyakorlatilag megkerülik a tímet. témát. A határidőket illetően említettek már egy módosítót, egy kilences módosítót a harmadik bekezdése. Azok számára elmondanám, akik uh, annyira nem ismerik a témát, itt arról van szó, hogy a magáncégeknek a fizetést 30 napon belül kell elintézni, hogyha ez nem történik meg, és most itt főként az építőipára gondolok, hogyha többre van szükség, mint 30 nap a fizetéshez, akkor ezt írásban kell rögzíteni. Mert uh, a, és ezt indokolni is kell. Ezt a bekezdést én úgy értelmeztem, hogy ezt törölni szeretnék. Én itt ebben problémát látok. Hadd vegyem Németországot példaként Berlint. Például a Brandenburgi repülőtér egymilliárdos projektjének megszervezésekor például egyetemű az, hogyha egyszer elkészül ez a repülőtér, akkor 30 napon belül kell ellenőrizni azt, hogy minden rendben van-e, és uh, itt ez itt óriási összegekről van szó. És hát azért a 30 napon belül én nem hiszem, hogy sikerül majd ellenőrizni mindent. Majd ha arra gondolunk, hogy az állami szektorban milyen nagy projektek vannak, ezért ez a határidő problematikus lehet. Tehát vannak olyan projektek, amelyeket 30 nap alatt nem lehet ellenőrizni. Általában 45 napot szoktak előírni, ez is rendben van. Csak annyit szerettem volna ezzel mondani, hogy nagyon sok vállalat részt vett a meghallgatáson is, és egyértelművé vált, hogy itt főként a déli országot nevezték meg, például Görögországot, itt nagyon rossz a fizetési morál, és gyakran a vállalatoknak csak az a lényeg, hogy egyáltalán megkapják a pénzüket, Na, nem is érdekli őket a kamat, a késődelmi kamat, csak az érdekli őket, hogy megkapják a pénzüket, mert Görögországban akár három évbe is telhet, amíg fizetnek. hallottam egy diagnosztikai cégnél azt, hogy például ők biztosították a vérvételhez szükséges eszközöket, és három év után kaptam a pénzüket, és ennek is örültek. Bodú, de hogy mi selbst auf die Rednerliste Bodú úr, majd után én következem. O oszafak, fac a considerații technikai és Köszönöm szépen. Néhány technikai és adminisztratív jellegű megjegyzésem lenne. A kettős védségek, vagy bűncselekmény, kettős védségek problématikáját szeretném felvetni a késői kifizetések vonatkozásában. Ugyanis sértenek alapvető elveket, és ugyanannak a, az adóságnak a kettős kifizetéséhez vezetnek. Egyrészt a költség vonatkozásában, amely a, az adóság begyűjtését illeti, ezt bizonyítani kell egy általány bevezetésével óriási problémát okoznánk a helyi adminisztráció számára, mert nem igazán tudnák, hogy hova írják a költségvetésre, melyik sorba ezt az összeget, és aztán befagyasztható is lenne ez az összeg. Das eine betrifft die gesonderte Behandlung der öffentlichen Hand. Also ich bin sicher... Két megjegyzésem lenne, az egyik az állami szektorhoz kötődik. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb bűnös az állami szektor, akkor, amikor a kifizetésekről van szó. Mindezek ellenére nem hiszem, hogy másképp kellene kezelni az állami szektort, mint a magáncégeket. Tekintettel e-, ezen kívül vannak büntethető károk. Nem vagyok híve a büntető kártérítésnek, és nem is vagyok híve az általánynak sem, de azt sem látom, hogy miért ne lehetne azt belátni, hogy előfordulhat az, hogy az állami is magasabb károkra kerülhet sor. Tehát a lényeg az, hogy szerintem nem kéne se a magáncégeket, sem pedig az állami cégeket másképp kezelni. Visszatérve a nagy projektekre önmagában ez nem probléma, amit javasoltak, mi pedig abból kifolyólag, hogy azok az igények, amelyek nem esedékesek, azokat nem is lehet behajtani. Vannak olyan építési projektek, ahol egyértelműen rögzítve van, hogy mikor, kell, mikor mit kell fizetni. Vannak olyan ö, meghatározások is, hogy akkor kell fizetni, amikor az átvétel megtörténik. Úgy gondolom, hogy ezt a problémát meg lehet oldani, és el lehet kerülni. Köszönöm szépen, más nem látok, aki szólni szeretne. Itt is van határidő a módosítók benyújtására, február 8-a a titkárság szerint. Egy kicsit rövidebb itt a határidő, mint a többi, mert itt kell dolgoznunk az imkóval is. Báldeszári szeret, úr szeretne még valamit mondani lezárásként? Tessék. Mente, presidente, grazie. Ma la nostra... Röviden, eh, elnök úr, eh, köszönöm a hozzászólásokat. A mi feladatunk a 6-os, 8-as és 9-es cikk eh, elkészítése, illetve azoknak a módosítása, de én úgy gondoltam, hogy az ötös cikkkel is foglalkoznunk kell, mert az ötös cikk az egész irányelvnek a lényege. És ezért éreztem úgy, hogy ennek a bizottságnak is feladata, hogy akkor is megvizsgálja a ötös cikket, hogyha a kizárólagos hatáskörünk csak a 6-os, 8-as, 9-esre terjed ki. Tehát az ötössel azért foglalkozunk, mert ott látjuk a különbséget, illetve a tagállamok közti ellentmondásokat hiszen vannak olyan tagállamok, ahol nagyon gyorsan történnek a kifizetések, és vannak jó néhányan, ahol 100-120 nap után történnek a kifizetések. Tehát amikor az irányelv elfogadásáról van szó, én megértem azt, hogy eh, egyes tagállamok eh, tagállamokban ennek negatív kihatása lesz az állami költségvetésre, eh, mert gyorsabb kifizetést ír majd elő az állami szerveknek, illetve költségvetési szerveknek, eh, és ezért költségvetési szempontból ezek a tagállamok elleneznék a módosítást. Ugyanakkor lássuk be, hogy a kis és középvállalkozásoknak a már létező problémáit a késői kifizetések, a késedelmes kifizetések megnehezítik, és nem lehet mindent banki hitelekkel áthidalni azt gondolom, hogy az 5%-os átalány kártérítés vagy, vagy büntetés az adott esetben érthető és elfogadható. Nyilván való, hogy ennél azért jobb lenne egy, egy lépcsőzetes, lépcsőzetes általányösszegű kártérítés 1, 2 vagy 3 százalék a késedelem hosszának megfelelően. Ami pedig a kereskedelmi gyakorlat kifejezést illeti, ott én azért tettem be a kereskedelmi gyakorlatra való utalást, mert nagyon gyakran, nagyon nagy mértékben az íratlan szabályok érvényesülnek sőt, bizonyos szerződés típusok esetében a kereskedelmi gyakorlatnak szinte e, jogi ereje van, vagy és ez alapján ítélik meg egyébként is a szerződéseket. Hogyha bizonyos kiskapukat akarunk bezárni, akkor utalni kell a kereskedelmi e, gyakorlatokra is, amelyek e, nem összeegyeztethetőek eh, a mi szándékainkkal. Ami az ötös cikk harmadik bekezdését illeti, illetve annak a törlését, amire Speroni úr rákérdezett, eh, itt arról van szó, hogy vannak bizonyos projektek, amelyek olyan hatalmasak, és szinte áttekinthetetlenek, hogy eh, egy határidő megállapítása az átvételre és az ellenőrzésre, az az nem lehetséges, tehát észszerűtlen, hiszen a szerződés teljes teljesülése után lehet csak a, az átvételről vagy az ellenőrzésről szó. Nyilvánvalóan a bizottság még nyújthatna nekünk segítséget ezzel az irányelvvel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a vállalkozásokat sújtó pénzügyi nehézségeket, azt azért el kell különítenünk az állami szervek pénzügyi nehézségeitől, mert az állami szervektől elvárható, hogy tisztába tegyék a pénzügyeiket, hiszen adott esetben hagyatkozhatnak akár a kormányzati vagy helyhatósági önkormányzati nagy költségvetésekre, rendszeres adóbevételekből gazdálkodnak, ez nem feltétlenül így van, sőt, általában nincs így a vállalkozásoknál. Itt tehát nem a nem kívánunk beleavatkozni eh, eh, olyan alapvető dolgokba, mint a szerződéskötés eh, szabadsága. Ezt senki nem akarja korlátozni. Az olyan cikkekben, ahol nincsen kizárólagos hatáskörünk, ott is meg lehetne vizsgálni a határidők lehetőségét magáncégek közti jogviszonyokban. Tudom, hogy Németországban egyes nagy nagy építető cégek az alvállalkozóikra is az alvállalkozóikra, elő, alvállalkozóikra igen hosszú határidőket írnak elő. Hogyha 60, 80, 90 napos fizetési határidők vannak, amelyeknek nincsen e, valós oka, akkor ez egy tisztességtelen szerződéses e, kitétel. A meghallgatások során a nemzeti parlamentek képviselői és európai képviselők is felvetették, hogy egyszerűen nem értik a kétféle adós megkülönböztetését. Előfordulhat, hogy egy privát cég dolgozik privát cég dolgozik állami szervek megbízásából. Itt a bizonyos közüzemi szolgáltatásoknál figyelhetők meg ilyenek, de azt gondolom, hogy ha eredményeket akarunk elérni, akkor ez egy jogos distinkció. Most pedig a 19-es napi pont következik a hozzáadott értékadóról. Tájn kollega. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy már foglalkoztunk ezzel a témával, korábban az elektronikus számlák kapcsán, és azzal is foglalkoztunk, hogy határokon átnyúló forgalomban mindenképpen rögzíteni kell a megfelelő számlázást. Eddig a tagállamoknak nagy volt a szabadság ezen a területen, és különbözőek voltak a szabályok a tagállamonként, ezt szeretnénk most harmonizálni. Egyetlen egy módosítót nyújtottam be, azért, mert jelenleg még a meghallgatási folyamatban tartunk, és nagyon fontos ez az irányelv a vállalkozások számára, de nincs rögzítve azt, hogy a tanács, nem biztos még az, hogy a tanácson ez átmegy-e. Kettő problémára szeretném felhívni a figyelmüket. Ezekkel kapcsolatban nem nyújtottam be módosítókat, de ezek majd változást jelentenek a jövő számára. Az egyik például a szolgáltatás, illetve a szállítás határideje, és itt meg kell adni az adóigény időpontját is. Ez akkor történik meg, amikor a, megtörténik a tagállamban a, a szállítás. Ez nem egyszerűen értelmezhető, mert lehet, hogy a jövőben a számlázóknak problémák lesz ezzel a rendelkezéssel. Itt mindenképpen változtatni kell a rendszeren. Meg kell néznünk azt, hogy hogyan fog majd ez a szabályozás beválni. Értékelni kell majd ezt, és ha nem lehet értékelni, hogyha nem válik be, akkor meg kell változtatni az irányelvet. Úgy kell kialakítani a szabályozást, hogy a hónap 15 éig ki kell állítani a számlát azon hónap után, amikor az adó tény megvalósult. Előfordulhat az is, hogy a szerződő fél megkéri a másikat, hogy később állíthassa ki a számlát, sőt olyan is van, amikor valakinek az áll az érdekében, hogy később állítsák ki neki a számlát, ez eddig lehetséges volt, jövőben ez már nem lesz lehetséges, meglátjuk, hogy majd gyakorlatban ez hogyan fog beválni. Egy módosítást terjesztettem elő, úgy vélem, hogy az Európai Bizottság illetve a pénzügyi irányítás majd ezt az irányelvet arra fogja kihasználni, hogy nagyobb mértékben be tudjon avatkozni. Én úgy látom, hogy mindig eddig mindenki csak a saját pénzügyi hatóságába volt kapcsolatban. Az adóköteleseknek elektronikusan kell elvégezniük az adóbevallásukat. Ez idáig a adott tagállam pénzügyi hatósága másképp is hozzáférhetett a könyvelésükhez. Most már azt is kérik, hogy elektronikusan őrizzék meg a adott tagállamban a elektronikus könyvelésüket. Bizonyos országok, más országok ruházták az elektronikus könyvelésüket, vagy ott végeztetik el. Ha egy cégnek a székhelyén kívüli tagállamba kell a héját fizetniük, és ilyenkor ennek az idegen tagállamnak hozzá kell férnie az elektronikus adataihoz ennek a cégnek. Lehetnek kivételek is, és ezen irányelv életbe lépésével ezek csökkenni fognak, mert a határokon átnyúló forgalomban az a helyzet jelenleg, hogy itt választani lehet az áru szállítása után, vagy a szolgáltatás után az adókat lehet a saját tagállamnak fizetni. Itt valóban csak kivételekről van szó, és nem igazán értem azt, hogy ezeket a kivételeket ezen kivételek esetében miért engedik azt, hogy az idegen eh, tagállam hozzáférjen a cég könyveléséhez az elektronikus könyvelést nem lehet szétválasztani, nem lehet azt mondani, hogy a pénzügyi hatóság csak egy számlát akar megnézni, teljes könyvelést meg kell nézniük, és természetesen nem szeretném semmivel sem hibáztatni a pénzügyi hatóságokat, csak egy példát hadd mondjak. Például, hogyha a francia hatóság meg akarja nézni a Mercedes könyvelését vagy fordítva, hogyha a németek meg akarják nézni a Peugeot vagy a Citroën könyvelését, akkor úgy gondolom, hogy ezzel bizonyos fajta gondok adódhatnak. El tudom azt képzelni,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 Tehát előfordult az, hogy nem a székhely szerinti tagállamban kell fizetni az adókat, hanem egy más tagállamban ez eddig mindig jól működött, ilyenkor átküldték megfelelően a papírokat, az illetékes hatóságnak nem volt semmilyen fajta fennakadás, tehát nincs ok arra, hogy egy hatóság egy teljes elektronikus könyvelésbe bele nézzen egy másik tagállamban lévő cégnél. Tehát ezt a módosítót tettem, hogy a régi szabályozást tartsuk meg. A eddigi szabályozást kell megtartani, mert ez a gyakorlatban működött, senki sem panaszkodott emiatt, és nem hiszem, hogy ezen változtatni kellene. Köszönöm. Herzlichen Dank. Gibt's dazu Wortmeldungen? Köszönöm, ki kíván hozzászólni. Ein Hinweis von mir. Senki. Hier vorgeschlagen wird in der Tat, das ist ein echtes Problem. Ez egy valódi probléma. Szeretnék arra utalni, hogy nagyon érdekes helyzetben vagyunk, hiszen itt a pénzügyminiszterek is döntenek majd, és lehet, hogy a gyakorlati szövegben majd gondok lehetnek. Senki nem kíván hozzászólni. A bónusztok benyitásának határideje február 23-a lesz. Tehát február 23-a lesz majd a módosítók határideje. Az én jelentésem következik saját tőke követelmények a bankok esetében. Ez rövid lesz, hiszen már nincsen sok időnk. Kettő javaslat született a bónusz szabályozások módosítására, az egyik egy olyan időszakra, amikor vissza lehet tartani a bónuszokat, a másik pedig egy másik probléma vonatkozik, ez pedig a vissza a visszamenőlegesség kérdése hogy mikortól nem kell alkalmazni ezt a rendelkezést, ez lehet, hogy csak a jövőre, tehát csak a jövőre vonatkozólag használják ezeket az intézkedéseket. Ennyi lenne a módosítom. Azt szeretném megkérdezni, hogy van -e ezzel kapcsolatban bárkinek hozzászólási kérelme? Nincs. Akkor itt is a módosítók határideje az február 23-a lesz. Nyolcas napirendi pont, Lechner. Lechner úr, még van 10 percünk, megadjuk önnek a lehetőséget arra, hogy beszéljem. Köszönöm szépen. A részletes vitára ugyan nincs időnk, úgyhogy röviden elmondanám a lényegét ennek az egész témának ennek nagyon sok hatása van a különböző tagállamokra például, legalábbis remélhetőleg a legtöbb üdvözölni fogja. Ami az Egyesült Királyságot és Írországot illeti, el szeretném mondani, hogy annak ellenére, hogy általános megállapodás született, minden tagállamnak azért van sajátos egyéni problémája, és úgy tűnik, hogy nem lehet mindent megoldani. Nem igazán látok itt problémát. Meg kell próbálnunk megoldást találni. Minden gondot még nem sikerült megoldanunk, nyilván van egy általános jellegű, de mindent nem tudunk megoldani. Remélhetőleg megszületik majd a munkadokumentum, és sikerül majd véleményt kialakítanunk. Még egy-két dolog kapcsolatban nem vagyok egy értelmű állásponton, vannak támogató, illetve ellenző érvek mellettük. Szeretném a kollégákat arra kérni, hogy a meghallgatásokat illetően tegyenek javaslatot, remélhetőleg a nyári szünet előtt sikerül lezárnunk a témát, hogy aztán a nyári szünet után szavazni lehessen róla. Már korábban részletesen megvitattuk ezt a témát. Közben kaptam véleményeket, például a német Bundestagtól, a szubszidiaritás szempontjából akarják megvizsgálni ezt a kérdést. De pozitív fejlemények is vannak azért. Felmerül azonban a kérdés, a bizonylatokkal kapcsolatban, vagy tanúsítványokkal kapcsolatban. Szerintem ez a jogi alapokon ö, születő döntése vonatkozik. Például olyan esetben, amikor ketten meghalnak egy repülőgép szerencsétlenség során, de nem tudjuk, hogy melyikük halt meg előbb. A dokumentum értelmében egyszerre haltak meg. Ez nem annyira a magánjog szférájába tartozik, de valami alapvető jogi körbe. És egyértelmű következménye van ezekre az esetekre. A tény az, hogy vannak ezek az úgynevezett kiegészítő jogkörök, ami az alap jogi helyzettel foglalkozik. Úgyhogy jó lenne, ha egyértelmű állásfoglalás születne ebben a témában. Ha a kompetenciát így tekintjük, nem hiszem, hogy nem, felül, nem hiszem, hogy felmerül bármi probléma a szubszidiaritás terén. mellett, a jelenlegi helyzetben, bár döntés még nem született, az Egyesült Királyság és Írország elképzelhető, hogy nem hajlandó részt venni ebben a projektben. Nem vagyok benne biztos, hogy hol olvastam ezt, de úgy tűnik, hogy az írek 11%-a külföldön él, elsősorban európai országokban, és az Egyesült Királyságot is érinti, nem kicsit ez a téma. Azt olvastam, hogy a britek és az írek, és a hollandok is, több tulajdonnal rendelkeznek a többi EU tagállamban, mint bárki más. Úgyhogy nagyon sajnálatos lenne, ha ezek a tagállamok nem vennének részt ebben a munkában. Az Egyesült Államokban például az ajándékozás és egyéb intézkedések vetnek fel problémákat, az ajándék visszaszerzése gondolok itt. Azt hiszem, hogy Angliában és Walesben problémás a helyzet. Aztán vannak további fontos gondok, amiket már felvetettünk. Az nem más, mint az állandó lakóhely, illetve a tartózkodási hely kérdése mert ez nem ugyanaz. Legyen ennek valamilyen definiált formája, vagy pedig találjunk valami más megoldást erre. Fontos ez a kérdés, hiszen el kell dönteni, hogy melyik jogi rendszer kompetens az adott ügyben. Én még nem igazán döntöttem, de azt gondolom, hogy támogatom a javaslatot. A másik az örökösödési törvény hatája. Ez például Ausztria esetében érdekes. A kormány komolyan tiltakozott ez ellen, mármint a hatály ellen, és nyilvánvaló, hogy az adományozás, az ajándékozás nem örökösödés alá esik, hiszen még az, az adott személy életében történik mindez. De, hogyha az örökösöknek kötelező jellegű jogaik vannak, és ennek határideje van, vagyis, hogyha ebben a, ebből a szemszögből vizsgáljuk az ajándékozást, mivel az ajándékozó életében történik, ez nem tartozik ide. Na hát most, ami az örökösödést illeti, a tulajdon vonatkozásában, hogyha ez nem kerül ö, ebbe a témakörbe, akkor egyetemű definícióra van szükség, és Ausztria tiltakozott ezen ám. Németország is ö, felszólalt Úgyhogy ez eléggé problémás lehet. Úgy gondolom tehát, hogy sorban kell ezt venni, az 1-es, 2-es, 3-as fejezettel kellene kezdeni, ezek elég egységesek. És az, az első vita során ezekre az aspektusokra kell koncentrálnunk. Az egyes, kettes és a hármas a legproblémásabb ugyanis. A jogilag kompetens hatóságok kérdése vetődik fel ugyanis, úgyhogy ezt talán külön kellene tárgyalnunk. Aztán egy megfogalmazott kérdésre adandó válasz keretén belül szeretnék a hágai egyezményre utalni, amit ugyan nem ratifikáltak, de a hágai egyezmény az ilyen jogi okmányok vonatkozásában azért rendelkezik talán tíz tagállam ratifikációjával. Úgy hallottam, hogy az egyik intézmény jogi szolgálata, nem tudom már melyiké, nyilatkozott ezzel kapcsolatban. Úgyhogy talán utálhatnánk itt a hágai egyezményre. A jogi szolgálatok szerint ez nem elfogadható, mert ezt nem lehet referenciaként felhasználni. Tehát talán lehetőséget kellene biztosítanunk arra, hogy meg lehessen vizsgálni ezt a hágai egyezményt a jogalkotói folyamat során. De hát ez is problémás, nem hiszem, hogy túl sok információt kellene rendelkezésre bocsátanunk, mert az csak további bonyodalmakhoz vezetne. Hát ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Köszönöm szépen, lenne még két hozzászólás, de ezeket majd a következő ülésen fogjuk ezt a pontot meg az őssel fogjuk megtárgyalni. Diana Wallace. Röviden fogok hozzászólni, köszönöm eh, Leiner úrnak eh, az előadását, és én úgy gondolom, hogy ez eh, az anyagi jó kezekben van, hiszen önnek komoly szaktudása van az ügyben. Nekem van egy gondom, amit most megosztanék a kollégákkal, és már ön is utalt rá. Én természetesen a frakcióm nevében szinte természetes jelölt, jelennék, a, jelölt lennék az árnyék előadói posztra. Valójában az én hazám hat héttel a konzultációs időszak lejárta előtt jelentette be az opt-outot, különböző szakmai szervezetek ettől teljesen ledöbbentek, mert arra számítottak, hogy konzultálnak velük, mielőtt ilyen döntés megszületik mi, mint parlamenti képviselők most nem igazán tudjuk, hogy eh, mit tegyünk. Eh, szeretném tudni, a kollégák mit gondolnak, helyén való-e, hogy eh, ha egy tagállam úgy dönt, hogy nem vesz részt, és nem fog rá érvénye, nem fogja elfogadni az érvényességét ennek a, ennek a ennek a e, jogszabálynak, akkor a onnan származó képviselő részt vegyene ebben a munkában a továbbiakban. E, én nagyon szívesen e, részt vennék, de nem biztos, hogy helyén való. Nincsen korlátozása a jogoknak abban a tekintetben, hogyha az adott tagállam élte az opt-out jogával, vagy sem. l'intervento del collega. Köszönöm, elnök úr. Nagyon méltányoltam azt, amit a kollega említett és felvetett számomra is néhány kérdést, például a szokásos tartózkodási hely kérdését. Nyugdíjasok ugyanis nagyon gyakran, vagy akár fiatalabbak is ideiglenesen, vagy hosszabb időre a, elmennek abból az országból, ahol az életük nagy részét elköltöznek, ahol az életük nagy részét addig letöltötték, elmennek tipikusan egy melegebb tájakra. Tehát leélték életük első hét évtizedét az egyik országban, és aztán átmennek, egy másik országba átköltöznek idős korukra. Na most ilyenkor mi lesz a definíciója a szokásos tartózkodási helynek? Természetesen létezik az a kifejezés, hogy hivatalos lakóhely például Olaszországban, amely van, de például a 17-es cikk értelmében a, e, beszélünk az állampolgárságról, megint csak felmerül a kérdés, mi van a kettős vagy akár hármas állampolgárokkal. Akkor ők döntik el, hogy melyik állampolgárságuk érvényesüljön, vagy valamilyen módon eldől az a jog alapján, hogy melyik állampolgárságuk legyen úgymond az uralkodó. E, nem akarok belemenni a részletekbe, de ezek a kérdések felmerülnek. Also das mit der Staatsangehörigkeit. Lechner úr a végén, csak nagyon röviden. Az el, a, az, hogy ki milyen állampolgár, ez nem jelent eh, problémát, ez egyértelmű. Sokkal nehezebb az a kérdés, hogy mi lesz majd a tartózkodási helyjel. Ezzel kapcsolatban még lesz majd egy hosszabb vita, vannak itt javaslatok azzal kapcsolatban, hogy például a nem szokásos tartózkodási helyén valakinek van egyáltalán szavazati joga, stb. A Wallis asszony kérdésével kapcsolatban a politikai viták során a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban, vagy hogy mi lesz majd Európával, mindig is utaltam erre a problémára. Vannak olyan politikusok, akik úgy gondolják, hogy a megerősített együttműködésben, ebben a rugalmasságban van Európa jövője, és mindig is azt mondtam, hogy hogy ez, ez nem biztos, hogy így van. Mert mi van akkor, csak a parlament egy része fog szavazni, hogyan fog akkor ez működni? Egyes esetekben ez működik, és mindig a jó szendékról van szó, ez kell ahhoz, hogy ez működjön. El kell mondjam, hogy az információim szerint az állandó képviseletről az az, hogy ez még nem végleges ez a döntés. És azt szeretném, hogyha a brit kollégák a szakértelmükkel részt vennének a munkánkban, Valisz asszonynal együtt, hogyha vannak, hogyha például a szavazásnál gond van a többséggel, akkor nem tudom, hogy jó-e az, hogy azok a kollégák, akik egyáltalán fognak részt venni ebben az irányelvben, akkor nem tudom, hogy ők szavazhatnak-e az első olvasatban később sokkal fontosabb az abszolút többség, tehát mindenképpen ez majd gondot fog okozni, tehát mindenképpen vitázni kell meg erről. Köszönöm szépen. Elnök Lesner úr joggal utalt arra, hogy a tagáll- azon tagállamok kollégáira is szükségünk lesz, akiknél opt-out van a második olvasatban. Köszönöm szépen, lezárhatjuk a mai délelőtti munkánkat, délután meghallgatásra veszünk részt és akkor lezárom az ülést.